Nem kezdjük el a szavazással még hozzá a munkát. Tehát szavazunk 90, 90 megállapodásról, a következő országok, Karib-szigetek, Arab Emirátusok, és a tanács nyújtotta be a kérést, a szerződés 2018-as és 77-es cikkének megfelelően Gabriel asszony készítette el a jelentését, és szeptemberben mutatta be. Nem voltak módosító indítványok, amelyeket benyújtottak volna, úgyhogy most megkérdezem az előadót, hogy kíván-e, szól, kíván-e szólni a szavazás előtt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Nagyon produktív volt az együttműködésünk az árnyék előadókkal. Köszönöm az eszmecserét, és köszönöm ezt az aktivitást, annak, amit annak érdekében tettünk, hogy ez a politikai, szimbolikus eszköz megvalósulhasson, és Emlékeztetek mindenkit arra, hogy fontos, hogy a parlamenti képviselők az Európai Bizottságtól információt kapjanak a tárgyalások állásáról, és hogy de ez arra is vonatkozik, hogy még a parlament jóváhagyása előtt ne ö, írják alá ezeket a megállapodásokat, tehát előre tájékoztassák a parlamentet mindig. Még egyszer szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a jó együttműködésért. Megköszönöm most akkor Gabriel asszonynak, és rátérünk az elektronikus szavazásra. Kérek mindenkit, hogy a szavazókártyáját legyen szíves készítse elő, akkor két pillanatot várunk erre. Nous allons voter chaque accord minden megállapodásról külön fogunk szavazni. Euh, Tehát akkor az első most a dominikai köztársasággal kötött megállapodás, dominikai közösséggel kötött megállapodás, és le is zárom a... Még nem zárom le a szavazást, mondja az elnök asszony. Tehát a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szól ez a megállapodás. Lezártam és elfogadtuk. A következő megállapodás az Grenada, az Európai Unió és Grenada között. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És a harmadik pedig Szent Lúcia, az Európai Unió és Szent Lúcia közötti megállapodás. Megnyitom a szavazást, és le is zárom a szavazást. Ezt akkor elfogadtuk. A negyedik az Európai Unió és Szent Vincent és a Grenadin szigetek közötti megállapodás. Lezárom a szavazást ezt is elfogadtuk. Most következik Trinidad és Tobago, megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. És akkor a szamoai független állam következik, az EU és Szamoa közötti megállapodás. Lezárom. És akkor most pedig Kelet-Timor, Európa, az Európai Unió és a Kelet-Timor közötti megállapodás. Lezárom. Ezt is elfogadtuk, és ezután jön a Vanuatui köztársasággal kötött megállapodás. Lezárom a szavazást. És ezt is elfogadtuk. Az utolsó pedig az Egyesült Arab Emirátusok és az EU közötti megállapodás. Erről is megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Gratulálok, Gabriel asszony, és szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy a 2015. decemberi plenáris ülésen fogunk majd szavazni a napirendünkön a következő pont Ez most melyik szavazás? És igen, az ártatlanság vélelme. Megnyitom a szavazást akkor erről a jelentésről is. És le is zárom. És elfogadtuk. És ez az utolsó, amiről szavaznunk kellett, és hogy a szóbeli választigénylő kérdés is itt van, a magyarországi helyzetről szóló szóbeli választigénylő kérdés elfogadása, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. És ezzel a szavazások végére értünk. Akkor a napi rendünkkel folytassuk. Hmm.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 A következő napirendi pontunk az Egyesült Arab Emírségek és az Európai Rendőrségi Hivatal között. Csendet kér az elnök asszony. Excusez-moi, mais il faut qu'on continue avec euh, les autres. Mindenkitől elnézést kérek, de a napirendünk többi pontjával is foglalkoznunk kell. A következő napirendi pontunk az Egyesült Arab Emírségek és az Európai Rendőrségi Hivatal között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Európa általi megkötésének jóváhagyása. És először is az elnökség fogja röviden bemutatni a tanács javaslatát, amelyelők jóvá hagyják az Európol azon szándékát, hogy megkösse ezt a stratégiai együttműködésről szóló megállapodást, amely az Európol és az Egyesült Arab Emirátusok között jönne létre a terrorizmus elleni küzdelem keretében. Megadom az előadónak a szót, illetve igen, a tanács képviseletében. Köszönöm, elnök asszony! ez gyakorlatilag lehetővé teszi az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek együttműködését a terrorizmus elleni küzdelemben, illetve a bűnözés súlyos formái elleni küzdelemben. Csak és kizárólag információ cseréről van szó, stratégiai információ cseréről, és ez azt jelenti, hogy tapasztalat cserére kerül sor, és ez, ez azt célozza, hogy sikerüljön megelőzni a bűnözést, de itt képzés is, illetve támogatás is lehetséges büntető ügyben. Vannak olyan területek, amelyek különösen érdekesek lehetnek az Európai Unió számára, ahol érdemes az emirátusokkal együttműködni, a pénzmosás, a cigarettakereskedelem, az álfacsalások, és így tovább, ezek a legfontosabb példái a fontos területeknek. Már 2013 óta kinyilvánítottuk ezt a szándékunkat Abu Dhabiban is. Egyébként az, az emirátusok amúgy is fontos gazdasági partner jelentenek számunkra, és ezért érdemes egy ilyen kapcsolatot megkötni. A személyes adatok cseréjét kizárja ez a megállapodás, és az Európai Unió számára gazdaságilag fontos területeken fogunk együttműködni. Ez egészen különleges jelleg, és nagyon fontos az EU számára. Monsieur Megköszönöm Bordé úrnak, és kérdezem, hogy az Európol képviselője most szót kér-e, mert ha igen, akkor Nagyman úrnak megadom a szót, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, amit Bartéus az imént kifejtett. Ez a megalapodás, ennek a tárgya, a nem személyes adatok cseréje, ezért ez egy stratégiai megalapodás tárgya. Hogyha megkötésre kerül, akkor helyzetbe hoz bennünket abban, hogy a hírszerzési területet nagyon fontos bűncselekmények elleni harcban, például a terrorizmus elleni harcban erősítsük, gazdagítsuk, de a pénzmosás és egyéb gazdasági bűncselekmények is ide sorolhatóak. Ha nem kötjük meg ezt a megállapodást, akkor az a hírszerzési anyag, amelyhez az Európol hozzáfér, ezektől megfosztanánk azokat az adatokat, amelyeket az amirátusok egyébként nyújthatnának és a tárgyalások, amelyeket sikeresen lezártunk, ezeket újra kéne indítani, hogyha az Európol újabb jogi alapja megállapítása kerülne. Én értelemben a stratégiai megállapodás műveleti szempontból nagyon fontos számunkra, nem tartalmazza a személyes adatok cseréjét, és ha nem kötnénk meg, akkor körülbelül két-három évvel csúszna az egész végrehajtása, Remélem, hogy mindezt figyelembe veszik majd a vita során. Thank you, Mr. Neumann. Maintenant, chers collègues. Köszönöm, Neumann úr. Most pedig jelentéstevő asszonyunknak, Szolini asszonynak. Oda meg a szót, parancsoljon. Mussolini asszony, köszönöm szépen. Már elhangzott a tanács részéről ez a bevezető, hát nem lehet, nem, nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek a megállapodásnak a fontosságát. A jelentős eltérés az, hogy a személyes adatok cseréje cseréjére nem kerül sor, tehát ez abszolút ki van zárva. Mindenki tudja, hogy az Egyesült Arab Emirátusok egy olyan ország, amely tulajdonképpen a, a gazdasági és pénzügyi bűnözőknek egyfajta gyűjtő helyévé kezd kialakulni. Már korábban is voltak lépések az együttműködésre, az öbölmenti együttműködési tanács keretein belül, de akkor gazdasági és műszaki jellegű megállapodásban merült ki minden, de ebben a megállapodásban csak kizárólag arról van szó, hogy a bűnözés elleni, a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem, illetve a terrorizmus elleni küzdelem terén működjünk együtt az Egyesült Arab Emirátusokkal, úgy, hogy információt cserélünk egymással, a megelőzési módszereken keresztül, egyéb információkat cserélünk ki, szakértői tapasztalatokat, és így tovább. Azt tudjuk, és tisztában vagyunk azzal, hogy zajlik a felülvizsgálata, a rendelet felülvizsgálata, az Európol rendeleté, és én azt szeretném, hogy ezzel, ezzel kapcsolatban is nyilvánítsunk véleményt, de ahogy az Európa képviselője egyébként már elmondta, ennek a megállapodásnak a jelentősége nagyon nagy, és most nagyon kényes pillanatban vagyunk egyébként is. Köszönöm. Köszönöm Mussolini asszonynak, és most Kökhop úrnak adom meg a szót. Uh, thank you, madam. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány támogató szót szeretnék szólni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy milyen irányba halad a világ, és hogy milyen, hogyan alakulnak a világra fenyegetést jelentő dolgok. És most ez nagy központot jelent az Unió az emberek mozgása szempontjából. Ugye kereskedelmi jelleggel is fontos ez. Ebben a kontextusban éppen ezért szükséges az, hogy szorosabbra fűzzük az együttműködést a súlyos bűncselekmények, illetve a terrorizmus esetén. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív előrelépés, és erre szeretnék rámutatni, hogy természetesen Dánia, Írország és az Egyesült Királyság is részt vesz ebben a dologban, tehát nem lépünk ki bármilyen protokollra való hivatkozással, nagyon is benne vagyunk. És azt gondolom, hogy ez a szakértelem, amit az Európa részéről tapasztaltunk már sokszor, és ez elérhető lesz ebben a megállapodásnak a keretében, és ez nagyon fontos szerintem. Nagyon magas színvonalat szeretnénk látni a világban és a partnereinknél, és ezen együtt fogunk tudni dolgozni, és úgy vélem, nem csak azt mondom, hogy meg vagyok elégedve vele, hanem, hanem hogy az elkövetkezendő években komoly lehetőségek rejlenek benne, és tudunk olyan problémákkal és fenyegetésekkel megbirkózni, amely jó jelzést ad az Európai Unió jövőjére nézve. Köszönöm szépen. Kaufmann asszony. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony vitán fölül áll, hogy az Egyesült Arab Emirátusok fontos partnerei az Uniónak, erre nem pontosan rámutattak, és az is fontos, hogy a súlyos bűncselekmények elleni harcban és a terrorizmus elleni harcban is együttműködjünk ezzel az országgal. De szeretnék egy olyan kérdést fölvetni, amely Később az operatív és a stratégiai együttműködés fogja érinteni, az mindannyian tudjuk. Dialógikus tárgyalásokban vagyunk az Európol rendelettel kapcsolatban is. Ha most, hogy mi nekünk ugye csak meghallgatási ö, ö, jogunk van, jövőben nekünk ö, szavazatjogunk is lesz, hiszen itt egy nemzetközi megállapodásról beszélünk, amit megkötni kívánunk. És, és ha egy olyan helyzetben a trialógus tárgyalások lezárása előtt pontosan egy régi eljárás, a régi Europol rendelet szerinti eljárás szerint próbálunk valamit megkötni. Tehát a mi szempontunkból, a frakciónk szempontjából, ez időzítés szempontjából szerintem ez kimondottan szerencsétlen, és sajnos ragaszkodnom kell ahhoz, hogy várjuk meg azt, hogy öm, életbe lépjen az új Európol rendelet, és így biztosítanánk az Európai Parlamentnek a jogát. Ez nem semmi köze ahhoz, hogy az együttműködés ezen a területen az Egyesült Arab Emirátusokkal fontos-e vagy, vagy sem, vagy Bosznia-Hercegovinával, ugye az másik eset, de minden esetre itt egy alapvető kérdésről van szó, és azt gondolom, hogy nekünk, mint szabbizottságnak meg kellene gondolnunk, hogy ezt hogyan kívánjuk kezelni. Köszönöm. Köszönöm, Madame Kaufmann. Megköszönöm Kaufon asszonynak, és kérdezem, hogy vannak-e még szót kérő kollégák? Úgy látom, hogy nem. Mussolini asszonynak van esetleg még egy-két kiegészíteni valója? Én elmondtam a hozzászólásomban, hogy mindannyian ismerjük azokat a dolgokat, hogy most mi történik a trialóguson, ugye meg, hogy a rendeletet most vizsgálják felül, most módosítják de az Európol képviselőjét meghallgatva is tudjuk, hogy már most van egy megállapodás, amit például Brazíliával kötöttek, és Boszniával, például ugye ez is egy olyan ország, amelynek a helyzete elég kényes, közeledik az Európai Unióhoz, és így tovább. Szerintem a mostani esetben sem szabadna az időt vesztegetni, mert stratégiai fontosságú egy ilyen megállapodásnak az aláírása, úgyhogy én amellett lennék, hogy lépjünk előre ezzel a, ennek a megállapodásnak a megkötésével. Köszönöm. Köszönöm, Mussolini asszony, és emlékeztetek mindenkit, hogy a módosítók benyújtásának határideje november, november 19-e, 12 óra, és csak angol nyelven lehetséges ezeket benyújtani. A következő napi rendi pontunk az operatív és stratégiai együttműködés Bosznia és Hercegovina, illetve az Európol között. Ugyanezt az eljárást fogjuk követni, mint az előbb. A tanács elnöksége röviden bemutatja az összefoglalóját, a javaslatát, és a megállapodásról kapcsolatban, és utána pedig majd az előadónk kapja meg a szót. Úgyhogy Bordé úrnak meg is adom a szót a stratégiai együttműködésről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy operatív és stratégiai együttműködésről van szó Bosznia-Hercegovina és az Európol között. Itt személyes adatok cseréjéről van szó, ugye harmadik országról van szó, van egy kizárólag operatív dimenziója az együttműködésnek, van egy személyi adatok cseréjére vonatkozóan, illetve az adatvédelemre vonatkozó megállapodás az érintett országgal. A jelen szakaszban egy valami fontos dolgot kell elmondanom a két dimenzióval kapcsolatban. A tanács esetében a két dimenzió közül egyik se uralkodhat el a másik felett. Tehát az operatív megállapodást csak akkor írják alá, hogyha a feltételek teljesülnek, tehát megfelelőek lesznek a személyes adatok védelmének a szintjei a tanácsnak ez a követelménye. Egy-két operatív aspektusra kitérnék, amely fontos számomra a mostani kontextusban. A Balkán országok nagyon fontosak az Európai Unió számára, hogy a szervezett bűnözés elleni fellépés miatt, és az Európol stratégiája azt vonja maga után, hogy fenntartható, hosszú távú kapcsolatokat kell létrehoznunk a nyugat-balkáni országokkal, mert itt vagy tranzitzónáról van szó, vagy pedig a bűnözés forrásáról. Operatív megállapodásokat kötöttünk 2011-ben Macedóniával, Albániával és Szerviával 2011-ben, Montenegróval 2015-ben, Bosznia-Hercegovina bevonása pedig megengedné, hogy kiegészítsük ezt a képet, tehát akkor az összes nyugat-balkáni országgal lenne megállapodásunk nagyon fontos Bosznia-Hercegovina esete. Itt a tűzfegyverek, a kábítószerkereskedelem igen jelentős, és az Európai Unió prioritásairól van szó, hiszen a szervezet bűnözés elleni, ellen lépünk fel. Azt a tényt sem feledjük el, hogy tranzitország is a migráns útvonalon, Bosznia-Hercegovina, most nézünk szembe ezzel a migránsválsággal, és ez is összekapcsolódik a bűnözéssel, tulajdonképpen ez súlyosbítja a jelenséget, az emberkereskedelem, illetve az illegális bevándorlás segítése a bűnözők által. Aztán a terroristák elleni küzdelem fényében megemlíteném, hogy Bosznia-Hercegovina Például a nyugat-balkáni térségből az egyik olyan ország, ahonnan a külföldi harcosok a legnagyobb számban származnak. Hasznos tehát az Európai Unió oldalán előkészíteni egy ilyen megállapodást. Horvátországgal és Szlovéniával hasonló megközelítést követtünk, és ez sikeres volt, tehát ugyanezt szeretnénk Bosznia-Hercegovina esetében. Az adatok megosztása vagy cseréjére vonatkozóan én már elmondtam, hogy csak akkor kötjük meg ezt a megállapodást, hogyha lesz ellenőrzés, nagyon részletes jelentés született 2013 májusában, 44 oldalas ez a jelentés, és összefoglalja azokat az intézkedéseket, amelyeket Bosznia-Hercegovina hozott az adatvédelem terén a rendőri munkára vonatkozóan és így meg lehet ismerni a jelenleg életben lévő jogszabályokat, a rendőri tevékenységet, illetve volt egy Európol delegáció, amely ellátogatott a helyszínre, és ott vizsgálta meg az adatvédelmi aspektusokat. Október 1-én a felügyeleti hatóságok a 28 tagállam képviselőjével megállapodtak és így most már nincsen semmifajta akadálya annak, hogy megkezdhesse az Európol a tárgyalásokat Bosznia-Hercegovinával. Ez tehát azt jelenti, hogy a tanács kétszeresen is pozitív véleményt fogadott el a bosznia-hercegovinai együttműködésre vonatkozóan, és itt 28 tagállamnak a képviseletéről van szó, mondom még egyszer és mindannyian beleegyeztek ebbe, hogyha most ebben a véleményben a parlament még mindig esetleg kételkedne, akkor még további információkat adhatunk, és partnerországról van szó, amely tagjelölt ország, ahol az adatvédelmi standardok kedvezőek, és ez az operatív együttműködés nagyon nagy jelentőséggel bírna a tanács szempontjából. Köszönöm szépen, megköszönöm, és az Európa kedvező, képviselőjének adom át a szót. Thank you, Madam Chair. Uh, just some additional... Nem szépen, elnök asszony. Néhány további szempontot szeretnék felvetni a megállapodások kapcsolatban, hogy Bordé úr is elmondta, azok a területek, ahol várakozásunk szerint szorosabb lesz az együttműködés Bosznia-Hercegovinával, több információ fog befolyni, több információt tudunk cserélni, ezek nagyon is aktuálisak, ezek terrorizmus ellenes területek, drogcsempészet, illetve migráció. Bosznia-Hercegovina tranzitországnak számít, valamint származási országnak is ezen területeken. A megállapodás megkötését nagyon részletes, alapos adatvédelmi felmérés és elemzés előzte meg, nem csak az Europol végzett. Kimentünk a helyszínre, hogy ezt elvégezzük, hanem a közös felügyeleti bizottság, az adatfelügyeleti bizottság is belefolyt ebbe a munkába, és ebbe mindent az összes tagállam delegál tagot. Tehát a jelentésünk alapján az adatvédelmi helyzet Bosznia-Hercegovinában lehetővé teszi a megállapodás megkötését, a szöveggel kapcsolatban is kikértük a véleményét, és megállapították, hogy megfelel az adatvédelmi standardoknak, elvárásoknak. Azt bizonyat tudjuk, hogy csatlakozás előtt álló ország, tagjelölt ország, és azt láttuk például Horvátországban is, hogy egy ilyen kérdésben megállapodni egy tagjelölt országgal nagyon nagy segítség az ország számára, hogy később az unió részévé váljon, és az, az Európára vonatkozó uniós rendelkezéseket átültesse. Tehát ez nagyon hasznos Bosznia-Hercegovina számára az, hogy ezt az együttműködést szorosabbra fűzzük. Összességében azt mondhatom, hogy figyelembe kell venni először is azt, hogy az adatvédelmi biztosítékokat nagyon szigorúan veszi az Európa, nagyon komolyan, és hogy ez a megállapodás operatív szempontból rendkívül fontos, mert hiszen egy hiányzó elemet, egy hiányzó láncemet jelent a balkáni térségben, és nagyon fontos csatlakozási szempontból is, és ennek a megállapodásnak a keretében Bosznia-Hercegovina az Európoltól is kaphat segítséget. Köszönöm. Um, Megköszönöm Neumann úrnak, Fontana úr az előadónk, és átadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a tanácsnak és az Európolnak is az információkat. A személyes adatok védelmének kérdése az nagyon közel áll a szívünkhöz, és ha jól értettem, akkor ugye itt fontos megállapítások vannak, fontos tényeket ellenőriztek, tehát hogy hatékonyan működik-e az adatvédelem Bosznia-Hercegovinában, és így tovább. Talán lesz még lehetőségünk arra, hogy külön beszéljünk erről részletesebben, tehát hogy konkrétan milyen tanulmányok voltak, milyen felméréseket végeztek. És nyilván tudjuk, hogy Értjük is, hogy egy ilyen megállapodás a Bosznia-Hercegovinával mennyire fontos. Tudjuk, hogy ez egy stratégiailag nagy jelentőséggel bíró ország, a nemzetközi helyzet miatt is, és egyéb indokok miatt is, tehát tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy megkössük ebből a szempontból ezt a megállapodást, de emellett még mindig megmarad az a szempont, amiről a szocialista frakció képviselője beszélt, tehát hogy egy picit nehézségben, nehézségek között találjuk magunkat, amikor azt látjuk, hogy itt a megállapodás, és közben jön a trialógus az Európol rendeletről, és ma pedig mi itt ülünk, hát mondjuk mindegy, nem azt mondom, hogy pont ma, hanem ebben az időszakban, pontosan ebben az időszakban kellene ezt a javaslatot jóvá hagynunk nem értjük pontosan ennek az időzítését, vagy az időbeosztást, tehát hogy ez nem igazán passzol és hogy nem sokára meg lesz ez az új rendelet, hát miért nem lehetne akkor foglalkozni ezzel, ezek a mi kérdéseink, illetve egy kicsit a zavarodottságunknak szeretnék hangot adni. Köszönöm. Euh, euh, Köszönöm. Fontana, hogy Díaz de már, amit árnyékelődő aki meg a szót. Muchas gracias, señora. Köszönöm szépen, asszonyom, elnök asszony. Meg kell mondjam kollégáimnak, hogy annak idején én voltam a tanácsi határozat tárgyában az előadó és az Európol szabályozás témájában is előadóként szerepelhettem. Így aztán nagyon sok eszmecsere áll mögöttem. Nagyon sok vita után a frakciók között egyeztetve sikerült az Európa szabályozásában politikai egyességre jutnunk, illetve azt előre vigyük, beleértve a jogi alap kérdését, és két triológus várható ebben az ügyben, a másik, egyik másfél óra múlva indul, a másik jövő héten lesz. Korábban nem kértem szót, az emirátusokkal kötendő egyezmény tárgyában. Ugye ezt stratégiai megállapodásként jelölték meg. Ezzel, ezzel együtt tudok érteni egyébként, mert ha valóban stratégiai kérdésekkel hivatott foglalkozni, és meg vagyok győződve arról, hogy így teszi, akkor ezek szerén való. És ugyanígy mondható, ez mondható el a bosznia hercegovinával kötendő hasonló egyezményről. Jelen pillanatban az Európolnak vannak stratégiai megállapodásai Boszniával, Oroszországgal, Törökországgal és Ukrajnával. Az Európolnak pedig vannak operatív megállapodásai Albániával, Ausztráliával, Kanadával, Kolumbiával, Macedóniával, Izlandal, Svájccal, Liechtensteinnel, és egy sor más országgal. Ez egy operatív megállapodás, amely előttünk van. Az, Euró az Európa igazgatósága, illetve a közös felügyelő bizottsága kell, hogy jóvá hagyja az adatcserére vonatkozóan, és ahogy az Európa képviselője is kifejtette, itt nem személyes adatok cseréről van a szó. Tehát, hogyha követjük azt a logikai menetet, amelyet a tanács határozat meg, itt a parlamentnek csak véleményt kell formálnia, semmi többet. Én viszont tevőként azt szeretném, és már csak azért is mondom, mert nem szeretném a kialakított magas szintű konszenzust megsérteni, amelyet a frakciók között sikerült kialakítani az Európa szabályozása tárgyában. De tehát azt szeretném, és a velem dolgozó politikai frakciók is azt szeretnék, hogy bármi, ami a személyes adatok feldolgozásával foglalkozik, tehát a műveleti megállapodások, társ az együttdöntési eljárás hatája alá esenek a parlament és a közös, a tanács közös körébe. Ha viszont követnénk az itt kijelölt irányt, akkor kizárnánk az Európai Parlament a döntéshozatal menetéből, és a parlament pusztán véleményt alkothatna. Tekintettel pedig arra a döntés, amely 2009-ben történt, a személyes adatok feldolgozásának standardjeiről, és ezzel kapcsolatban egy pozitív megállapodás született a stratégiai egyezménytárgyában, a közös felügyeleti szervezet vonatkozásában. Ám a rendelet túlmutatna ennek a testületnek a hatáskörén. Mi szeretnénk kimondani a végszót az európai adatvédelmi biztos. Kéne legyen itt a, a, a végpont, nem a felügyeleti testület. A 2015. május 13-án hozott döntésében döntésben a parlament konzultációs jogkörrel került megjelölésre. A tanács az európai jelenlétében vezette elő ezt. Mint jól tudják, november 19-e a módosítók benyújtásának de Egyetértek az, amit Fontana úr mondott, szerintem észszerű, de mivel itt politikai megállapodásra van szükség decemberig, januárig, ennek a műveleti megállapodásnak a megkötése során is gondolni kell erre a szélesebb kör összefüggésre, remélve azt, hogy az Európa szabályozása elfogadása kerül. Egy évvel ezelőtt én voltam az árnyék előadó egy olyan jelentés amely Brazíliával, Mexikóval, Grúziával és a, az emirátusokkal foglalkozott, és ha az Európóra gondolunk, itt is hangsúlyoznunk kell, hogy a parlament szerepkörét kell erősíteni, ám akkor a szavazás során nem sikerült keresztül vinni ezt. Tehát erre is gondolni kell. Tehát a jogalapot úgy kell meghatározni, hogy ez számukra kedvező legyen. Kedves kollégák, mielőtt megadom a szót másoknak, hadd csak egy látogatócsoportot, Svédországból érkeztek ide, és Koráca Bild kolléganőnk hívta meg őket, az ő vendégei ma megnézik, hogy hogyan dolgozik a LIBE szakbizottság, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm itt Önöket a teremben. Most pedig kérdezem, hogy Kaufmann asszony kívánne szólni. Ha igen, akkor megadom önnek a lehetőséget. Köszönöm szépen, csak röviden. Azt gondolom, hogy mi itt, mint parlament, nagyon alaposan meg kell fontolnunk, hogy itt a javasolt megállapodással kapcsolatban hogyan járunk el, mert hogy itt ez, ez a kettő nagyon eltérő jellegű. De ahogy a kollégától az imént hallottuk, hogy az Európol tárgyalások belátható időn belül lezárulhatnak, akkor itt ugye más lesz a jogi alap, a jogi alaphelyzet. Tehát azt gondolom, mi, mint parlament, ez, erről a megállapodásról így kellene döntenünk, hiszen ez egy nemzetközi megállapodás, és itt a Lisszaboni szerződés értelmében hozzájárulási szavazati jogunk van, és teljesen függetlenül attól, hogy mind a két megállapodás ugye más-más jellegű. Köszönöm szépen, Lorisztin asszonyi a szó. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban a trialógus tárgyalások folynak ebben a témában, méghozzá meglehetősen nagy sebességgel, és remélhetően a teljes dokumentum rendelkezésünkre áll, hasonló tempóban, mint az Europol esetében. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon erős alapunk lesz arra, hogy fel tudjunk mérni az adatvédelmi helyzetet, hogy ez megfelele a mi elvárásainak. Ebben a kontextusban teljesen világos, hogy minden ország, aki egy ilyenfajta együttműködésbe belép, biztosítékokat kell adnia, hogy legyen ez országos szintű, vagy egy, a működ, együttműködésnek egy bizonyos területére vonatkozik. Nagyon örültem a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos aggályok esetén, hogy már bizonyos vizsgálatokat elvégeztek. De ez fontos lehet még, hogy megértsük, amit kollégák elmondtak, hogy részleteiben többet fogunk látni, szeretnénk többet látni ezen vizsgálatok eredményeiből, hiszen szeretnék látni, hogy milyen adatvédelmi standardokkal rendelkezik ez az ország, hogy meggyőzzön minket is. Ne felejtsük el, hogy a nyugat-balkáni területen milyen nehéz a helyzet, és hogy milyen nagyra nehéz Bosznia Hercegovina helyzete. De kell egy kontextus, és azt gondolom, hogy hozhatunk egy határozatot, egy állásfoglalást elfogadhatunk, de úgy érzem, hogy most még nem teljesen vagyunk erről meggyőződve, úgyhogy azt gondolom, hogy figyeljünk oda, hallgassuk meg, de a parlamentnek igenis szüksége van arról, hogy biztos legyen a dologban. Nagyon rövid a határidő a módosítókra, talán meg kellene néznünk további dokumentumokat, és azok alapján hozni egy döntést arról, hogy ezt az együttműködést támogatjuk-e vagy sem. Fontana, est-ce que vous avez... Fontana úr, szeretne szólni most? Kéri még a szót? Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy osztom a kollégák véleményét, és továbbra is az a véleményem, hogy alaposan el kellene gondolkodnunk ezzel a megállapodással kapcsolatban. Szerintem nagyon fontos hogy azt értem, hogy, a Bosznia, hogy Bosznia-Hercegovinával fontos ennek a szerződésnek a megkötése, de a személyes adatokkal kapcsolatban is el kellene még egy kicsit gondolkodnunk, különböző vélemények vannak itt, és érdemes lenne ugye a rendelet felülvizsgálata miatt is egy picit elgondolkodnunk, tehát azért jobb lenne, hogyha a parlament véleményét figyelembe vennék egy ilyen fontos dolognál. Köszönöm, elnök asszony. Rolisztin asszony következik és lehetséges, azt kérem, hogy a, a dokumentumot, amiről beszélt, mindenkinek eljuttassa a szakbizottságban. Köszönöm. November 19-én délig lehet benyújtani a módosító indítványokat, és rátérünk a következő napirendi pontunkra. Ez a 22-es napirendi pont, a szabályzat 116-os cikkének értelmében a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2014 és 2015-ös éveket illetően. Itt különösképpen olyan hozzá, dokumentumokról van szó, az amelyekhez való hozzáférés gyakorlatilag alapvető jog, ahogy ezt a karta is előírja, és az 1049-es 2011-es rendeletben van ez előírva. Mondom még egyszer, hogy a 2014-2015-ös évről van szó, és az előadónknak meg is adom a szót, Ferrara asszony az előadónk, és be fogja mutatni a jelentés tervezetét, parancsoljon asszonyom. Köszönöm asszonyom. Annak ellenére, hogy milyen kommunikációs erőfeszítéseket tesznek az intézmények, Európa még mindig szinte absztrakt az állampolgárok számára, kevéssé érthető, kevéssé ismert, és nem is vonja be őket a tevékenységbe, tevékenységébe az úgynevezett zöld héten, vagy türkisz héten nagyon sokan hazamentünk a választókerületünkbe, és ott, hogyha az, az állampolgárainkkal, a választópolgárainkkal beszélünk, akkor kiderül, hogy mennyire nehéz információhoz jutni. Még az újságírók is gyakran erről számolnak be, hogy nehéz információhoz jutni, és aztán azt pedig emészhető formában az állampolgárok számára rendelkezésre hozni tehát az állampolgárok nem kapnak elég információt a, a EU tevékenységéről, a jogszabályokról, a 2001 per 1049-es cikk, rendelet, illetve a szerződés 11-es cikke, valamint a Kata 15-ös és 41-es cikke mind-mind biztosítja azt a lehetőséget, hogy az állampolgárok hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz, és hogy a véleményüket mindenfajta területen az unió tevékenységéről cserélhessék, tehát ezt átlátható módon kellene biztosítani, a civil társadalom részvételét, és így tovább. Hát hosszú még az útvonal. Ahogy mondtam, egyébként a rendeletben még más is szerepel az állampolgárok esetében, tehát a kormányok képviselői, a megválasztott az állampolgárok által megválasztott képviselők tevékenysége, és így tovább ezek olyan témák, amelyek benne vannak, de hát az Európai Unióról gyakran úgy beszélnek, mint egy technokraták által működtetett valami, egy bürokrácia hegy, nagyon kevesen ismerik azt, hogy tulajdonképpen a gyakorlatban mit, milyen munkát végeznek el, látnak el azok a személyek, amelyeket ők megválasztanak, vagy akik ezeket a tagállamokat képviselik itt, tehát gyakorlatilag nem is biztosítanak az intézmények reális lehetőséget, valós lehetőséget az állampolgároknak, hogy tájékozódhassanak erről a tevékenységről. Tehát új szellemben kellene elindulni, az állampolgárok bizalmát újból megnyerve információt biztosítani a számokra. számokra. Ezért én a jelentésemben az átláthatóságra helyeztem a hangsúlyt, és arra, hogy elérhetőek legyenek ezek a dokumentumok. Ez legyen inkább a szabály, és a kivétel legyen kisebb számú, ahogy a 2001-es 1041-es rendelet elő is írja, illetve az Európai Bíróság rendelete, határozataiban is ez szerepel. Mindig ugye nagyon könnyű erről beszélni, de tulajdonképpen az közi politika hiányzik, az állampolgárok felé fordulás, a közvetlen demokrácia, az állampolgárok bevonása a munkába. Ezek után szóltam arról, hogy az állampolgároknak milyen jogai vannak a tájékoztatásuk kapcsán, Például a, tanácsok ülés, a tanács ülései ugye nem nyilvánosak, zárt ajtók mögött zajlanak, és ez azt jelenti, hogy a viták legnagyobb része, mivel zárt ajtók mögött zajlik, nem nyújt információt az állampolgároknak, nincsen elérhető dokumentum. Aztán a második dolog ugye a triológusok kérdése, ahol a három európai intézmény tárgyal egymással. Ezek is olyan ülések, olyan alkalmak, ahol nincsen internetes közvetítés, semmifajta dokumentum nem elérhető a nyilvánosság számára. A harmadik olvasat utáni ö, triológusok ö, olyan, gyakorlatilag olyan jelleget öltenek, hogy elérhetetlenek az állampolgárok számára, kivéve mondjuk a lobbikat, ugyanis a lobbisták sokkal könnyebben hozzáférnek bizonyos információkhoz, mint az egyszerű állampolgárok. És ha már a lobbistáknál tartunk, akkor azt is elmondom, hogy a jelentésemben szerepel az is, hogy legyen egy kötelező intézményközi regiszter, hogy mindenki a saját érdekeltségét és érintettségét igenis felsorakoztassa, erről beszámoljon. Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács is tegyen közzé minden olyan információt, amely arra vonatkozik, hogy kinek milyen kapcsolata van, milyen lobbistáknak. Tehát mindegy, hogy milyen tanácsadó vagy hivatal, vagy európai parlamenti képviselő, vagy valamilyen dolgozó a tanácsban, milyen lobbisták alá kapcsolatban, ezt tudjuk. Egyébként nemzetközi szerződések is előírják ezt, és ezek kötelező érvényűek. A nagyobb átláthatóságot is előírják ezek a e, szerződések, és ez azzal kezdődik, hogy például a tárgyalási megbízást, amelyet a bizottság kap, közzéteszik nyilvánosságra hozzák. De említhetném a jogsértési vagy a szabálysértési eljárásokat is, amelyeket a bizottság indít, hát ezeknek is elérhetőnek kellene, hogy legyenek az állampolgárok számára, mert így az állampolgárok tájékozódhatnak arról, hogy a saját kormányuk milyen hibákat követett el, és hogy az Európai Bizottsággal milyen információ cserében vesz részt. Egyéb tárgyalásokat is felsorolhatnék, egy bizottság, a, például a bizottság a régió között, vagy egy tagállam és a bizottság között mindenféle operatív és nemzeti programokról. Erről is az állampolgároknak joga lenne jobban tájékozódni. Zárásként azt mondanám, tehát, hogy az információkhoz való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tenni az állampolgárok számára, hogy sokkal közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz, jobban megértsék az Európai Uniós intézményeket, a működésük dinamikáját, és egész egyszerűen, hogy tájékozottabbak legyenek, arra vonatkozóan, hogy nekik milyen kötelezettségeik és milyen jogaik vannak az európai jogszabályokból adódóan. Köszönöm szépen. Megköszönöm az előadónak, és most következnek az árnyék előadók azt hiszem, hogy minden frakcióban vannak, de most csak kettő előadót látok itt, és Karácsa Birtasszonyjal kezdjük. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek abban, hogy közös kihívás az, hogy összekapcsoljuk az állampolgárokat intézményekkel, átláthatóbb, számon kérhetőbbek legyünk abban, hogy hogyan képviseljük őket, hogyan alkotunk jogot, hogyan költjük el a közpénzeket, illetve hogyan rendelkezünk ezek végrehajtásáról. Itt nagyon nagy szakadékot kell áthidalnunk, úgy vélem. Ugyanakkor több olyan dolog van, amiben nyilvánvaló, hogy az európai intézmények, különösen a tanács többet kell tegyen. A, a bizottság lépett némileg, én annak örülök, hogy a parlament messze a legátláthatóbb intézmény, a világ egyik le, világ legátláthatóbb parlamentje vagyunk, webstreamen közvetített ülésekkel, meghallgatásokkal, szemináriában valóban Európa állampolgárának háza vagyunk. A triológusok tekintetében nézzük, mi, mi is a triológus? Voltak nem más, mint a, a a felgyorsítása a két jogalkotó között, elkerülve azt, hogy nagyon hosszú egyeztetési eljárásokba bonyolódjunk. Sokkal jobban hozzáférhetőbbé kell tenni a triológus szerintem mindannyiunk számára. Most nagyon a jelentéstevő műlik, vagy a dosszié felelősein, hogy alakulnak a dolgok, jobb lenne, hogyha a szakbizottság felé, az érintett szakbizottság felé is jelentenének, az árnyék előadók felé, meg a frakciók képviselői felé. Abban nem vagyok biztos, hogy az fontos, hogy jól lenne az állampolgárnak, hogyha követhetni ezeket a formális tárgyalásokat, informális tárgyalásokat, mert nagyon fontos, hogy legyen itt azért egy, egy, egy, egy bizalmas légkör, amely a, a tárgyalások bonyolult menetében kompromisszumokat hozhat. Sokszor árthat is, hogyha ha ez, ez mindenki látja. Az állampolgárok azt akarják, hogy a demokratikus folyamatok demokratikus módon gyors eredménye zárjanak, nem feltétlenül az, hogy minden menetét figyelemmel kísérhetség. A felelős módon kell ezt megszervezni, helyet kell hagynunk a magánszféra védelmének, a, a, a magánadatok, a magán személyiség védelmét tiszteletben kell tartani. Még olyan országban is, mint hazám, Svédország, amely a legmesszebb jár ezen elvekben a nyíltságban, ott is vannak titkosított információk. Demokratikus módon kell meghatározni, mi legyen titkosított, de igenis kell legyenek bizalmas elemei ennek. Fontos, hogy a megállapodásban nyílt vita legyen, az állampolgárok bevonása minél erősebben megvalósuljon, tudják, mi legyen a tárgyalófelek felhatalmazása, milyen eredmények célozhatóak meg. Nem hiszem azonban, hogy a tárgyalások minden szakasza nyílt módon kell folyjon a közvélemény előtt, mert itt harmadik felek is vannak, akik igényt tartanak a bizalmas adatkezelésre. Ám megint csak fontos, hogy ahogy mi parlamenti képviselők hozzáférhessünk később is a tárgyalások menetében minden dokumentumhoz. A végén hadd mondjam el, hogy eljött az ideje annak, hogy a bizottság, a tanács és az elnökség leüljön, elkezdjék a tárgyalást, megtörjék a, azon szabály felülvizsgálatot, amely a közvélemény dokumentumok azon hozzáférés szabályozza, szégyen az, hogy a tanácsban ez évek óta elakadt. A szakbizottságunk a számonkérhetőség és láthatóság híve. Megköszönöm, most következik a másik árnyék előadó. Tack så mycket. Anna Hertz. Vill ju förstås börja tacka. Szépen Anna asszony. Szeretném megköszönni ezt a jó anyagot. A dokumentumhoz hozzáférés nyilvánvalóan a demokrácia, a képviselő demokrácia záloga az engem megválasztott állampolgárok elvárják, hogy betekintsenek abba, mit teszek én az ő képviseletükben. Ez a tagállamokban is így van, meg itt is így kell legyen. Én előadő vagyok a szabályok megújításának. Ugyanakkor körültekintőek is kell legyünk, szemekkel tartanunk, mi a cél. Így a jövőbeli módosítások országban nem lehet rontani az állampolgárok betekintésének szabályain. Az a benyomásom, nagyon sok kormány szeretné az áthatóságot szűkíteni, a hozzáférést nehezebbé tenni. Egyes paragrafusokat megtekintve, egyes szakaszokban, az ötös pont alatt az áll, hogy az intézmények nem eléggé, nem eléggé aktívak a betekintés biztosításában. Fontos, hogy legyen minden intézmény felelő átlános stratégia, ám a szövegben meg kell említeni azt is, hogy a parlament megpróbálta a maga e- részéről egyszerűbbé tenni a dokumentumokhoz való hozzáférés, és a szociális médiákon is terjeszteni ezeket. Aztán 13-as, 14-es szakaszban szerintem túl messzire megyünk, a teológusok virálatában, hiszen a teológusok sok esetben praktikus gyakorlatoknál fogva ö, bizalmas keretek között folynak, amit hát is fontos, hogy az átlátszóságot azért biztosítsuk, amennyire lehetséges. Örülök, hogy jól sikerült együttműködni az előadóval és az átkeradókkal. Merci, Madame Hed. Est-ce qu'il y a d'autres Megköszönöm, mondjam, és kérdezem, hogy van-e még más kolléga, aki hozzá kíván szólni a témához. Ha nem, akkor elmondanám a módosító indítványok benyújtásának határidejét. November 27-e, 12 óra, és most egy kicsit fel kell, hogy függesszem az ülésünket 30 percre, mert a következő napirendi pontunk előadóját hallgatnánk meg, és még nincs itt jelen, úgyhogy 30 percre akkor felfüggesztem a munkát. a des, de Madame fois, on peut le faire, mais par exemple, on essaie d'avancer les points si, si tout en libre pour,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 Köszönöm.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 Chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà notre travail. Folytatjuk a munkánkat, kedves kollégák, és a 23-as napi rendi pontot fogjuk tárgyalni. Itt egy bírósági döntésről van szó, a C362 per 14-es ügy, Maximilian Schrems és az adatvédelmi biztos. Most eszmecsere lesz, Dorász Reynál asszonynal, aki a munkacsoport, abban a munkacsoportban, a 29-es cikk munkacsoportban dolgozik. Reynál asszonyt megvártuk, ő helyettesíti Fák Pierreten asszonyt, aki sajnos nem tudott eljutni Brüsszelbe, nagyon sürgős adatvédelmi tevék, tennivalója akadt a francia hatóságokkal, és a CNIL-lel, amelynek az elnöke. Rénal asszony ugyanott dolgozik, és a nemzetközi, nemzetközi ügyekkel, illetve európai ügyekkel foglalkozik, gyakorlatilag Fáka Pierotin asszonynak segít, ő az ő asszisztense abban a minőségében, hogy a 29-es cikk, vagy 29-es csoportnak az elnöke, Rénál asszony társjelentője egyébként a 29-es csoport munkájáról szóló jelentős, jelentésnek, amely a SREM ügy következményeiről szó, szól. Először a munkacsoport képviselőjének adom tehát meg a szót, ő fogja bevezetni az eszmecserét, az adatok, adattranszfer megállításáról van szó, illetve arról, hogy ennek milyen következményei lesznek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, először is szeretném önöknek tolmácsolni Falköpi Aratán asszony elnézés kérését, hogy ő nem tudott eljönni ide, nagyon sűrű a napirendje, és nagyon sokat tennivalója. Hát engem kért meg, hogy őt helyettesítsem, és beszámoljak arról a munkáról, amely a 29 amely a 29-es cikk munkacsoportján belül zajlik, és uh, itt most uh, erről a bírósági ügyről van tehát szó. A gyakorlatilag sok hatás ért bennünket ennek a határozatnak a nyomán. A hatóságok esetében 2013 óta folyamatosan hajtogatjuk, hogy a tömeges és diszkrimináció nélküli megfigyelés az egy alapjogot sért, és a demokratikus társadalmakban egész egyszerűen elfogadhatatlan. Két szakmai véleményt is kiadtunk 2014-ben, és 2014. decemberében egy politikai nyilatkozatot is közzétettünk a témában, és gyakorlatilag már a 2000-es évek eleje óta állandóan hangoztatta a CNIL a véleményét ezzel kapcsolatban, és a megfigyelésekkel kapcsolatban írtunk egy levelet is Jurava asszonynak 2015. februárjában. Emellett állandóan ismételtük azt, hogy a hatóságok, külföldi hatóságokra vonatkozó hozzáférést hogyan lehet megoldani, vagy a személyes adatokhoz, ez tulajdonképpen egy nemzetközi jogtól függő, és nem lehet szerződéses eszközöket használni az adatok transferének a megvalósítására, erre majd részletesebben kitél, kitérek, mert ezek a szerződéses megállapodások nem helyettesíthetik a harmadik országok jogszabályait tulajdonképpen csak jogszabály ütközések fognak létrejönni, és nem tudjuk megoldani sem ezen jogi ellentmondásokat, ütközéseket, illetve a tömeges megfigyeléseket sem tudjuk megoldani. Nem haladhatunk ebbe az irányba, és ennek okán döntött a 29-es csoport október 16-án, úgyhogy közleményt hoz nyilvánosságra, és felhívja az Atlanti óceán partján mind a, a hatóságokat, hogy sürgősen találjanak megoldásokat, politikai, jogi és technikai műszaki megoldásokat 2016 végéig, annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban ekvivalens védelem valósuljon meg az adatok esetében, amely megfelel az európai standardeknek, tehát adatvédelmi normáknak. Ideális esetben kormányközi megállapodásról, ha beszélünk, akkor ugye ez egy szerződés, ahol gyakorlatilag egy egyszerű szerződésben próbálják ezt megoldani, de ez nem megfelelő, nem lehet a tömeges megfigyelések kérdését egy ilyen egyszerű szerződéses kapcsolattal rendezni. Az amerikai jogrend ugyanis most nem felel meg az európai normáknak, például az alapelvekben, a jogorvoslati gyakorlatokban sem, és így tovább. És a tárgyalások nak hiteles, meg, hiteles megállapodáshoz kell vezetnie, amelyeknek valódi jogi megoldása van, tehát garantálják azt, hogy kötelezővé váljon az adatok védelme, nem csak az érintett társaságok, vállalkozások esetében, hanem az olyan állami hatóságok esetében is, amelyek hozzá fognak férni, vagy hozzáférést kapnak ezekhez az adatokhoz. A tárgyalások lezárásáig, ugye ezt várjuk, hát reméljük, hogy horizontális, transzverzális hatása lesz ezeknek a tárgyalásoknak minden eszközre és a, az adatok transferjére. A G29 megpróbált határozottan és szigorúan eljárni, és megvizsgálni, hogy ennek az ítéletnek milyen következményei lehetnek. Először is tisztában vagyunk azzal, hogy nem létezik a biztonságos kikötő és a hatóságok a közleményükben nemzeti szinten az adatok transferére vonatkozóan ezt a valóságot meg is erősítették. Ezért tájékoztatási kampányba fogtunk, mert egész egyszerűen erre lenne szükség, mert rengeteg kérdést kapunk olyan vállalkozásoktól, olyan társaságoktól, amelyek érintettek az adattranszferben, de az állampolgárok is rengeteg kérdést fogalmaznak meg. A G29 nagy, több területen vizsgálta ennek a következményeit a szerződések esetében is és egyéb helyeken. Tehát az elemzés idejére használhatják, illetve megvalósulhat ez az adat transfer. Tehát nem lehet leállítani az adatok transferét egyik pillanatról a másikra, anélkül, hogy nem lenne véglegesített és frissített tanulmány vagy vizsgálat a megfigyelés témájában, illetve arról, hogy milyen derogációk rejlenek az amerikai jogrendben, amelyek esetleg az európai alapelveknek ellentmondhatnak. És ezért döntöttünk úgy, hogy legyen egy átmeneti időszak, három hónapos ez az időszak, 2016. januárjáig, tehát a vállalkozások továbbra is használhatják ezeket az eszközöket, és addig mindkét oldalon az intézményeknek lehetősége van arra, hogy megoldást találjanak. Most akkor mit tesz a G29 ezen eszközök használatában? Szeretnék egy picit szólni az akciót, a cselekvési tervünkről, és meg fogják látni, hogy hát elég ambiciózus ez a cselekvési terv. De mielőtt még a részletekbe bocsátkoznék, hadd emlékeztessem önöket gyorsan arra, hogy a hatóságoknak milyen jogköreik vannak. Ma vannak olyan hatóságok, akik előre, ellenőr, előzetesen, tehát a priori ellenőrizhetik ezeket az eszközöket, tehát előzetesen hagyhatják a, a transfert, és ami pedig a szerződéses klauzulákat illeti, kettő van, mondjuk az hoc jellegű, ez már nagyon-nagyon kicsi, vagy pedig az, amit az Európai Bizottság használ, és a legtöbb transfer az ezen alapul, tehát az Európai Bizottság szövegén, és a hatóságok adják ki az engedélyezést a transferre vonatkozóan, és ez meg kell, hogy feleljen a ennek a, azoknak a feltéteknek, amik ebben a klauzulában szerepelnek, és meg fel lehet függeszteni, vagy be lehet tiltani ennek a klauzulának az alapján a transfert, akkor, hogyha az hogyha olyan feltételeket szabnak, a befogadó országot, tehát az adatok befogadó országai, amelyek eltérnek az európai feltételektől, és nem felelnek meg. Hát a szöveget idéztem egyébként, a klauzula szövegét, hogyha nem, fog, nem tartja a tiszteletben az adatimportőr a szerződéses kötelezettségeit, akkor fel lehet függeszteni, hogy be lehet tiltani a transzpert, és a G29 elnöke azt kérte, hogy működjünk együtt, és értékeljük először is azt, hogy az amerikai jogszabályok milyen mértékben teszik lehetővé az európai állampolgárok adataihoz való hozzáférést, amelyeket elvileg ugye az európai jogszabályok védenek, és hogy milyen mértékben akadályozzák a, ezek az amerikai jogszabályok a védelmet, az adatvédelmet, az a gondolat, az az alapgondolat tehát, hogy valahogy próbáljuk meg kiértékelni azt, hogy mi az a derogáció, ami elfogadható egy demokratikus társadalomban, a, mondjuk a, kár, a karta értelmében, illetve a bíróság ítéletének a védelmében, vagy alapján. Az Európai Parlament elfogadott ugye egy állásfoglalást ebben a témában, és nagyon hasznos számunkra, ez rendkívül fontos számunkra, szeretnénk felhasználni az Európai Parlament munkáját a mi tevékenységünk során. És egyébként a cselekvési tervben ez is szerepel, hogy kielemezzük, hogy a felfüggesztésre pontosan milyen lehetőségek vannak, és hogy ez nemzeti szinten hogyan valósul meg. Nyilván ugye látják, hogy a hatóságok nem mindig rendelkeznek ugyanolyan hatalommal minden egyes nemzeti rendszerben, van, ahol van a priori ellenőrzési jog, valahol nincsen, és el kell gondolkodni éppen emiatt azon, hogy hogyan lehet ezt az ellenőrzési, ezt az előzetes ellenőrzési lehetőséget kihasználni, hatáskört, illetve hogy az utólagos ellenőrzést hogyan lehet kihasználni. És a harmadik dolog pedig az, hogy a panaszokat hogyan kezeljék nemzeti szinten. Azt mondtuk, hogy pragmatikusnak és konkrétnak kell lenni, a kontrolltevékenység és a szankciók is ide tartoznak, tehát ezekre is vonatkozik, és később ugye arról is van szó, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy ezen eszközöknek a frissítése, illetve a tartalma az milyen, ezt folyamatosan figyelni kell, mert esetleg igazítják őket, módosítják őket, és ne feledkezzünk meg arról, hogy nem azért, mert ez a, a külföldi tömeges megfigyelésre vonatkozik. A derogációkról kapcsolatban is állást kell foglalni. Vannak olyan derogációk, amelyek mondjuk esetleg egy jóváhagyásra vagy hozzájárulásra vonatkoznak, de pontosan meg kell határozni, hogy mikor és mi az, amit használni lehet. Nos, annak érdekében, hogy minden érintett féllel megvalósulhasson az eszmecsere, a G29 elnöke úgy döntött, hogy meghallgatást ad, és a következő plenáris ülésen lesz ez, ami november 24-én történik majd meg. Sam Tomás Fanzentovic az elnök, a bíróságnak, és ő is jelen lesz az eszmecserén. Azért is szerettük volna ezt a meghallgatást megtartani egyébként, hogy a civil társadalom képviselőit is meghallgassuk, mert egyre nagyobb szerepet játszanak, és ennek mi nagyon örülünk, és ez az ügy, is, a, a Schrems ügy is nagyon jól jelzi ezt, hogy az európai állampolgárok számára az adatvédelem kérdése mennyire alapvetővé vált. Aztán a vállalkozások és az ő képviselőik is meg kell, hogy hallgattassanak, és ők is le kell, hogy vonják a következtetéseket ebből a bírósági ítéletből, azért, hogy ne kockáztassanak semmit az adattranszfer esetén, és hogy el tudják dönteni, hogy most akkor le, legyen vagy sem. kockázat alapú megközelítésről van szó, a, ez a koncepció egy kicsit nehezen megfogható, hát eléggé angol száz, az igaz, és nem mindig egyszerű megérteni, de azért mindenki nagyon igyekszik megérteni, és az előzetes, a kellő körültekintés alapelvét is. Vannak olyan vállalkozások, akik már most igen komolyan elkezdtek ezen gondolkodni, hogy milyen következmények vannak rájuk nézve. És a biztonságos kikötő vagy az egyéb típusú adattranszferekre ez milyen következményekkel jár? A tömeges megfigyelés az nagyon komolyan érinti az alapjogokat, a nemzetbiztonságot és az egyes tagállamok jogi kereteit, és akkor plusz még nem említettem a nemzetközi megállapodásokat, az FTP, a PNR és egyebeket, és azokat, amelyek most állnak elfogadás alatt, vagy tárgyalás alatt, és akkor ráadásul a transferekre még vonatkoznak jogi keretek. Aztán, hogy a meghallgatás hasznos legyen, érdemes meghallgatni az intézmények és kormányok álláspontját is, amelyek dolgoznak a témában, és az is fontos, hogy ők is figyelembe vegyék ezt a bírósági ítéletet. Nyilván konstatálták, hogy a G29 nagyon aktívan tevékenykedik, és nagyon komolyan veszi ezt a döntést, és a mi szerepünk amúgy is az, hogy a magánéletben az adatok védelme kapcsán garantáljuk az európai állampolgárok jogait, és az európai eszközök kontrollja is független legyen. Ha a 2016-os év januárjáig nem születik meg megállapodás, és mi arra véleményre jutunk, hogy nem használhatóak a további eszközök, akkor megtesszük azokat a lépéseket, amelyek számunkra lehetségesek, és azt kívánjuk, hogy megvalósuljon ez a határozat. Ez mindenkinek komoly kihívás, de hogyha nem tesszük ezt meg, akkor Európának sem súlya nem lesz, sem hitelessége nem lesz, amikor a saját alapértékeit akarja megvédeni. Azt reméljük, hogy önökkel együttműködve, az Európai Parlamenttel együttműködve nagyon összetett eszmecserét tudunk, eszmecserében tudunk részt venni. Tudjuk, hogy önök is nagyon sok energiát és időt fektettek már be ebbe a témába. Remélem, hogy közös és konstruktív megoldást tudunk majd rá találni. Köszönöm szépen. Megköszönöm Rájnal asszonynak ezt a bevezetőt, mondja az elnök. Köszönjük, hogy részletesen tájékoztatott bennünket ebben az elég összetett kérdésben, és most pedig megadom a szót Albrecht úrnak, aki az előadó a mi oldalunkon, de nem látom őt a teremben, az előbb itt volt, de azt hiszem, hogy most kiszaladt egy pillanatra. Úgyhogy akkor az árnyék előadóknak fogom megadni a szót. Lorisztin asszony, ön kíván szólni? Madam Chair. Elnök, köszönöm. köszönöm. Köszönöm ezt a prezentációt. Elajna asszony. Az egész folyamat fontos, mert nagy hatással van a mi munkánkra adatvédelmi, az adatvédelmi irányelv tárgyában. Azt is hozzá kell tegyem, hogy már nagyon sok cikkben figyelembe vettük azokat a döntéseket, amelyek a rendelkezések megfogalmazásaiból adódnak, és a triológusok során ez, ehhez tartottuk magunkat, és ez szilárd alap ahhoz, hogy garantáljuk, hogy a személyes adatok védelmének magas normái Európában biztosítassanak. Ami agály e magas védelem mellett, az az, hogy törekednünk kell az alapjogokra, azok betartására, és egyre percről percre növekszik a probléma gyakorlati munkánkban, amit a jelenlegi keretek között nem lehet megoldani. A nemzetbiztonság tudni tudnilik a mi munkánk hatáskörén esik, az Európai Unió hatáskörén is kívül esik. Ha tehát most az a célunk, hogy garantáljuk ezeket a magas sztenderdeket, miszerint bármely EU-s állampolgár fellebbezhet, Nos, gyakran azt látjuk, hogy a tagállamokban ezt a, jog, ezt a jogot nem garantálják. Ez gond. Majdnem minden trilógusnál felmerül ez a gond. Kérdésem a bizottsághoz is az, hogy oldjuk ezt meg? Hogyan lehet ezt megoldani? Mert éppen csak ma is, amikor az jelentős tevővel leültünk, megbeszéltük, hogy valamit tenni kell, mert ha megnézzük a menekültek helyzetét, meg az összes problémát, ahol is az egyik tagállamból jövő rendőrt elküldik a másik tagállamba, hogy részt vegyen valamilyen műveletben. Nem nagyon világos az, nincs igazán világos garancia a saját területünkön sem, hogy ezek a normák érvényesülnek. a bírósági ítélet a harmadik országokra kiterjed, de a saját tagalaimak megvárjuk, hogy a saját tagalaimakkal kapcsolatban is szülessenek ilyen ítéletek, vagy teszünk addig valamit? Köszönöm. Loresten azt, hogy most Fosszúré a szó. Ja, vielen Dank für... Igen, köszönöm szépen az előadást. Kicsit várnom kell, úgy látom. Vielen Dank für Ihre Darstellung. Nos, tehát köszönöm még egyszer az elmondottakat. Én a saját nézőpontomból egészen másként látom Kicsit ijesztőnek találom, hogy az, az ítéleten túl ö, alap alkotmányos jogokból levezetve PNR-t és egyebeket emleget, meg még mindent, amelyhez tartozik, és a német kollégák, az ön, pontosabban az ön német kollégái, nem tudom hány pontos dokumentumot álltottak össze, 17 pont, hogy számos adat átadás a, az úgynevezett kötelező jellegű szerződésekből adódó adatátadásokat is megkérdőjelezzük. Azt gondolom, hogy Európában itt adatvédelmi szempontból nem, a, nem, nem valamiféle elefántcsontoronyban élünk, hanem adatokat cserélünk mert nem burokban élünk. Tehát azt gondolom, hogy hirtelen, amikor azt mondjuk, hogy számos adatra, adatcserére kerül sor, úgy gondolom, hogy egészen messze megy, és egészen elbizonytalanít ez az egész elgondolás és ötlet. Tehát azt gondolom, hogy arra kellene koncentrálni, amit az Európai Bíróság is kimondott, nevezetesen, hogy az, hogy nem érvényes az adekvátság megállapítása, hiszen a bizottságnak itt a megfelelő vizsgálatokat kell elvégeznie a bizottságnak. Ez az erről szóló döntést nem kérdőjelezzük meg, csak azt mondják, hogy a mivel vannak közleményei a bizottságnak az, az európai ö, adatvédelemről az USA felé megkérdőjeleződik, ezt meg kell vizsgálni. De ez az egész eszköz, ami, amit rendelkezésre áll, és amit a rendelet biztosít, azt nem kérdőjelezzük meg. Tehát most fölmerül bennem a kérdés, hogy ön miért teszi ezt? És ugyanígy, mint a német kollégák hogy lehet az, hogy az ember egyszer csak azt mondja, hogy most elhatároljuk magunkat adat átadástól, adat transferektől. Tehát ez egy olyan értelmezés a, a jelenlegi jogi helyzetnek, amit, amivel nem tudunk egyetérteni. Az, hogy meg kell vizsgálni, hogy a alkotmányos szempontból megfelelő -e ez az ítélet, azt meg kell nézni. Ugye történelmi szempontból ugye meg kell vizsgálni, hogy ez nem biztos, hogy helyes, de az, hogy most mindent kidobjunk az ablakon, ami rendelkezésre álló eszköz, azt gondolom, ez egy kicsit már túl messzire megy. Köszönöm. Köszönöm, Fosszúr, most az utolsó árnyalóként extra kapja meg a szót. Ich dachte, wir gehen nach den Fraktionen. Aber gut, wunderbar. Sitten szerint haladunk, Köszönöm, de hát Azt hiszem, hogy a frakciók szerint haladunk, de akkor mondom én. Nos, ennek utána kell járnom. Először is nagyon alaposan leírta. És ez nagyon fontos, hogy ilyen alaposan járjunk el, és ezt még egyszer az embernek át kell gondolnia, hogy itt minden rendesen összeálljon. Szeretném megkérdezni, hogy most az ítélet után mire van szükségünk? Egy új, szebb, jobb, ö, eszközre, vagy pedig a Binding Corporate Rules kötelezérvényű társasági szabályok, ö, vagy valami hasonlóval, egy, ez lenne a megoldás, hogy hiszen ön is bemutatta, de most szeretném, ha egyértelműen nyilatkozna, hogy milyen mértékben és mi szükséges, mire van szükségünk. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy még mindig itt van a a tömeges megfigyelések kérdése, ami még azóta is folyamatban van. És a frakcióm úgy gondolja, hogy a lehető legjobb, szebb, szép falba biztonságos kikötő, és a legjobban ellenőrzött, akár ki is ez semmire se jó, írott malasz, amíg a nemzet biztonsági szempontból, hogyha ezeket az illetékes hatóságoktól aztán továbbítjuk. Ez olyas valami, amit a mi frakciónk nem, amit a frakciónk nem szeretne. Aztán másra való kihatása a TTIP, a PNR, ezzel kapcsolatban ezt kicsit kifejteni, hogy hol lát olyan pontokat, a meghallgatásról utalt, azt gondolom, hogy ez fontos, de ezt az átfogó aspektusát ennek a következtetésnek, az ítélet következtetésének, illetve már az, hogy milyen hatással lesz ez egyéb európai eszközökre, ezt kell, erről szeretnék hallani. Talasszony szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a jelentés bemutatását, mert világos, hogy nem vizsgáltuk, hogy harmadik államokkal való összevethető adatvédelmi jogszabályok vannak-e, és ha ilyet nem vizsgálunk, akkor nem lehet addig, amíg vizsgálódnánk, átadni adatokat. És ha van megfelelő mértékű adatvédelem, és annak a szintje vizsgálható, ennek ellenőrzése, hogy olyan történik, nagyon fontos. Két szinten történhet ez. Egyrészt a normál jogszabályalkotás keretében, megvizsgálva, hogy vajon egyes szereplők mennyiben tartják magukat ezekhez a normákhoz, a másik szinten pedig a titkos szolgálatok vonatkozásában milyen adatokhoz férnek hozzá. Itt egy európai komponens is kell legyen a szabályozásnak, mert a tagállami titkosszolgálatok esetében is meg kell nézni, kinek milyen hatásköre van. Kérdés az is, hogy az egésznek milyen kihatása lehet olyan megállapodások, amelyet a TFTP, vagy a, a légiforgalmi utasok adatainak átadása, és az egész vajon milyen módon, legalábbis indirekt módon hatással lehet a légiutas adatok európai, tisztán európai szabályozására, mert az itt beszerzett, az ebből származó adatok harmadik államokkal való megosztása is érintett lehet, és ezzel foglalkozni kellene, valamint felmerül az egy kérdés is, hogy vajon a tagállami ö, állambiztonság vagy a nemzeti tagállami téma, ö, hol kell ezeket aprólékosan értékelni, és látva azt nagyon intenzív együttműködést, amelyeket a titkosszolgálatok egymással folytatnak, és a globális kihívások fényében a nemzeti titkosszolgálati szabályozásnak legyen egy európai pandantja. Ám az, hogy vajon az európai egyezmények mennyi, milyen mértékben lehetnek tárgyai, illetve kitegy, ilyen vizsgálatoknak, az további vizsgálatokat igényelt. Kópó megérkezett, úgyhogy megadom önnek a szót, mert ön is árnyék előadója a témának. Köszönöm szépen, asszonyom, és elnézést kérek, hogy nem voltam itt a, az eszmecsere elején, de nagy érdeklődéssel olvastam a munkacsoport megjegyzéseit, és egyébként az a szerencseért, hogy a múlt héten az USA-ban voltam, és a kongresszusi meghallgatáson részt vettem, pont a biztonságos kikötő témájában, illetve a SEMS ügyel kapcsolatban. Jurova biztos asszonynak a lehető legjobbakat kívánom a munkájában. Én remélem, hogy a szükséges biztosítékokat sikerül majd megteremteni annak érdekében, hogy ez az adattranszfer folytatódhasson. Ugye ez nagyon fontos a kereskedelmi kapcsolatok miatt is az EU és az USA között. De amit ö, szerettem volna az az, hogy egy-két dologra rákérdezek. Először is az ítélettel kapcsolatban, hogyha feltételezzük azt, hogy mondjuk kielégítő a konklúzió, akkor ez az ítélet milyen retrospektív hatással rendelkezik. És mondjuk lesz-e esetleg felülvizsgálata ennek az ítéletnek, és vajon most ott tartunk, hogy egész egyszerűen ezt végrehajtják, vagy pedig az események sodrásában még változás következhet be az Európai Bíróságon ezzel kapcsolatban lehet-e fellebezés, vagy bármifajta változtatás, további lépés, ezzel kapcsolatban kérjük, hogy segítsen bennünket, és akkor a másik, hogyha a Safe Harbor nem lesz érvényben, akkor mi történik? Az önök munkacsoportja megvizsgálta esetleg ennek a különböző hatásait a, vállal- a különböző típusú vállalkozásokra nézve mert tudom, hogy vannak alternatív jogorvoslati lehetőségek, és ezek sokkal könnyebben elérhetők és használhatók nagy méretű társaságok számára, akik ugye meg tudják engedni maguknak azt, hogy az e- ezzel kapcsolatos kötelezettségeknek vagy feltételeknek megfelelnek. A, kérdezem tehát, hogy ha most a javaslat szerint halad tovább az ügy, és egy későbbi megalapodás születik, akkor mit tesz a munkacsoport? Ezt szeretném tudni, vagy mit, mit gondolnak, hogy még prioritásként meg kellene, hogy tegyenek? Thank you, Mr. Kirkhoff. And now, Mr. Megköszönöm Körkop úrnak, és López Aguilar következik. Thank you. I can only... Köszönöm szépen. Csak érni, értékeni tudom ezt a prezentációt, azzal kapcsolatban milyen következményei lehetnek ennek az Európai Bírósági döntésnek, mert nagyon fontos. A 29-es munkacsoport, 29-es cikk szerinti munkacsoportot képviseli, itt az első dolog az, hogy ez, az, ez a cikk azt mutatja, hogy ez az irányelv, ami ugye az adatvédelemre szól, ez még mindig él. Amit én nagyon sajnálatosnak tartok, mert én, én azt szeretném inkább látni, hogy az a vadonatúj adon, adatvédelmi csomag legyen életben. De ugye tekintve, hogy ez még nem él, mert már évek óta dolgozunk ezen a csomagon, ez azt jelenti, hogy az adatvédelmi irányelv még mindig él és működik ami azt jelenti, hogy az összes tagország részese naponta ennek a végrehajtásának. És ezt a dolgot szerettem volna felvetni ebben az eszmecserében, ebben a vitában. Én is osztom az elhangzott aggodalmakat, és én, engem az aggaszt, hogy milyen hatással lesz az uniós tagországokra. Ugyanis ez a döntés nem, vagy nem csak a bilaterális kapcsolatokat befolyásolja az Egyesült Államokkal, ugye ezzel a bizonyos safe harbor, a biztonságos kikötőről szóló megállapodással, hanem minden más kétoldalú egyezményt is befolyásol, amelyet az Európai Unió harmadik féllel kötött. És ugye ez, mivel kötelező érvényű, men értelmezendő, az Európai Unió alapjogi kartája szerint, és a Lisboni szerződés szerint ugyanaz a, az érvényessége, és ugyanaz, ugyanolyan jogi erővel bír, mint az alapító szerződések az elsődleges jogforrásai az Európai Uniónak, amelyek az Európai Uniónak az alkotmányossági alapját adják. És befolyásolja az Európai Uniós tagországok saját belső jogrendjét is, amelyeket ugyancsak ez a 29-es cikk szerinti munkacsoport képvisel. És szeretném tudni, hogy hogyan értékelik azt, hogy milyen hatással lesz ezekre a belső, belföldi adatvédelmi döntésnek, hogy ezt az adat átadást hogyan gyakorolják, hogyan folytatják a gyakorlatban, helytelen normák szerint. Hogyan kell ezeket felülvizsgálni az Európai Bíróság döntésének kötelező érvényének fényében. Másodrészt, szeretném tudni, hogy mit önök szerint mi várható, milyen hatás várható, nem csak az adatátadással kapcsolatban, hanem az adatvédelem normáival, standardjaival kapcsolatban. Azt várjuk, hogy, hogy itt több vagy erősebb ellenőrzés lesz az alapjogi karta értelmében. És harmadsorban, mi van a tömeges megfigyelési gyakorlat tapasztal az Európai Unióban, mert vannak ilyen megfigyelési gyakorlatok a uniós tagországokban. ezeket is felülvizsgálják, ezen kötelező érvényű döntés értelmében vannak olyan konkrét tagá, tagországok, akik, akiket bizony, valamilyen az öntapasztalatai alapján bizonyos szempontból jobban a körmére néznek? Van olyan tagország, ahol jobban körül kellene néznünk? Ahol, am, akire jobban oda kéne figyelni, mint a többiekre esetleg? Mármint ami az alapjogi a kötelező érvényességét illeti a privát szféra tekintetében. Köszönöm. Uh, Madame Reina Megköszönöm Monsieur López Aguilarnak még mielőtt Reiner asszonynak megadnám a szót, a bizottság részéről kérdezem, hogy van-e valaki, aki szólni kíván. Egy conseil. És a tanács képviselőtében esetleg valaki? Jó, hát akkor rendben, akkor Reiner asszonyi a szó. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour euh, toutes ces... Köszönöm szépen mindenek előtt mindezeket a kérdéseket, amelyek mutatják, milyen mérték érdeklődés kíséri ezt a kérdést, és milyen étvágyjal vetik magukat a vitába. képviselők ebben a eléggé kényes kérdésben, melyet a 29-es munkacsoport hivatott továbbvinni. És köszönöm az eleven élénk vitát és a nagyon releváns kérdéseket, ezeket külön egy, egyenként szeretném megválaszolni. Az első kérdés a tagállamok nemzetbiztonságát foglalkozott. Az Európai Uniós Intézmények hatáskörén kívül első témaként került megjelölésre, és valóban egyfajta akadályként érzékeljük ezt a 29-es cikk munkacsoportjában. A hírszerző szolgálatok tekintetében nekünk nincs kompetenciánk, legyenek ezek európai vagy tagállami szervezetek. Egyes tagállami hatóságoknak kicsit szélesebb, másoknak szűkebb hatásköre van. Sok esetben nehéz a döntéshozatal ezekben a kényes ügyekben a francia CNIL e példájával élve az 1979-es jogszabály alapján érszerzési ügyekben vannak olyan esetek, amikor a CNI-el tájékoztatják egyes dokumentumok vagy témadossziék esetében más esetekben nem. Amikor a CNL véleményt formál és terjeszt be, az nem mindig kötelező érvényű, és nem is mindig publikus. A CNL ö, vizsgálódhat is, tényfeltáró jelleggel, ám nem minden témadózió esetében. Vannak tehát meglehetősen erős korlátai mindennek. A CNL vezetője, aki a 29. munkacsoport elnöke is egyben, több ilyen színálvizsgálatot kért, előzetes és utolagos jelleggel is. A francia jog szerinti közvetett hozzáférés a közdokumentumokhoz jól működő rendszer. Az állampolgárok a CNAL-hez fordulhatnak, biztosítandó azt, hogy a személyes adatok feldolgozása megfelel a jogszabályok, az érvényes jogszabályok megkívántaknak. Azonban pusztán erre terjed a CNAL hatásköre, tehát nem több mást, mint figyelmezteti a hírszerző szervezeteket olyan esetekben, amikor jogszabálysértést vélelmez. Van egy független adminisztratív hatóság, e, amely meglepős bonyolult rendszerét működteti az ellenőrzéseknek, vizsgálatoknak, ami persze nem teszi egyszerűbbé a dolgot, európai szempontból sem. Hiszen nagyon sok nemzeti rendszer van, amelyek meglehetősen külön szabályozás és módszertan szerint működnek. Nagyon nehéz ezeket összevetni, értékelni. És az, az egyes tagállamokban az állampolgárokra vonatkozó jogok körére is érvényes ez. A második kérdést illetően, hogy hogyan lehet széles körben értelmezni a, az ítéletet? a bíróságítéletet, ami és hát a teljes jog keretet, illetően a, az Európán kívüli adatátadásokra vonatkozóan. Nem azt mondjuk, hogy ezek az eszközök nem alkalmasak a, cél, a célük feladatú betöltésére, hanem azt mondtuk, hogy elemezni kell ezeket az eszközöket, és az ítélet fényében is elmondható, hogy igaz ez, meg kell vizsgálni, hogy ezek eszközök valóban megfelelő garanciákat adnak-e még. A négyes cikk a szerződéses záradékában ja, a látogatásokat le kell állítani, hogyha úgy észlelik, hogy kísérlet történt arra, hogy megkerüljék a szerződéses záradékokat, pontosan, hogy az ítélet fogalmaz. Azt szerint kell tehát eljárni. Az ítélet fényében, illetve az itt a bíróság, a bíróság által demokratikus társadalomban elfogadható kivételeknek tekintett elemek figyelembevételével kell megvizsgálni, hogy ezek az eszközök adekvát garanciát szolgáltatnak-e. Igen, ezeket is számos cikkek alapján. Az Egyesült Államokban érvényesülő garanciák értékelését illetően az Európai Bizottság kellett volna elvégezze, volna elvégezze ezt a vizsgálatot, meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján elemezte, értékelt az amerikai jogrendszer működését ebben a tekintetben, adatvédelmi normákat vizsgálva az Európai Unióból az USA-ba átadott adatok vonat, személyes adatok vonatkozásában. Persze nem állíthatjuk egyik napról a másik az adatok átadását Egyesült Államoknak. Ennek nagyon súlyos gazdasági kihatásai is lehetnek, és vannak. Ezért kellett egyfajta átmérti időszakot, hármas időszakot meghatározni, Még révén a vállalatok élhetnek ezekkel az eszközökkel, Pragmatikusak és rugalmasak kell legyünk, ám a más eszközökre vonatkozó hatását is észlennünk kell ennek a bírósági ítéletnek. Ezeket szigorúan meg kell vizsgálni, körültekintő aprólékos módon a jogi kereteket és a esetleges kivételeket fel, megvizsgálva, hogy van a négyes cikk kivetelményei kielégülnek-e vagy sem. Harmadik kérdés arra vonatkozott, mire van szükség. Ez az, amit nekünk is fel kell tennünk magunknak kérdésként. Hogy mondottam, ezek, ezen témák vitája 29-es szik munkabizottságában évek óta folyik, és újra és újra felbukkannak ezek a problémák. A válasz nem a szerződéses eszközben rejlik, mert amennyiben ezek nem érintik a adott címzett államának jogi kereteit, akkor az előzős eszköz esetében mihez? az adat imp raportőr jogi kereteit úgy értékeljük, hogy az alapjogok kartájában rögzített ö, ö, jogvédelem nem valósul meg, az adatok védelme nem valósul meg a szerződéses záradékok szerint abban az államban, akkor bármilyen eszközt is alkalmazunk, a normák hierarchiája érvényesül, és ez felülvizsgál, felülbírálhatja a helyzetet. Tehát lehet elképzelni ideális helyzetet, de el kell fogadjuk, hogy a válasz nem ebben rejlik. A válasz egy kormányközi megállapodás lehet, mert hiszen az Európai Bizottság és az államok között nem igen lehet egyezményt kötni, tehát olyan egyezmény kell legyen, amely megfelelő jogi súlya van ahhoz, hogy betiszteletben tartassa az Európai Uniós jogszabályokat. Ez a megoldás se nem kézenfekvő, se nem ö, egy, egy az egyben megvalósított megoldás. Minden érintett félnek be kell látnia, hogy a helyzetnek milyen sajátságos a természete, és akkor mekkora súlya van. A vállalatok képviselő és a civil szervezetek érzékelik ezt, és érzekelhető az igény, hogy megállapodás formájában öntsük ezeket az igényeket, hogy ezen információ kezelése, az adatok használása és újrafelhasználása ezen keretek között folyjon. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet eltenni ezzel új jogszabályoktól, ám minden kivétel megfelelő megalapozással a bíró által meghatározott kritériumok szerint kell történjen. Az arányosság és a személy fellebezésének lehetőségét biztosítva méltányos módon érvényesítve ezeket az elveket. A negyedik pont a TTPNR, TTIP kérdéskörben, illetve a más eszközökre és nemzetközi megállapodásra vonatkozó kihatásokat illetően fogalmazódott meg. A többi eszközre való kihatás vonatkozásában fontos leszögeznünk, hogy nem konklúziókat vontunk itt le, hanem, hanem el kell gondolkozunk a, a, a konzekvenciákról, legalábbis ide, itt tartunk most a folyamatban. Úgyhogy ennél többet most itt nem tudok mondani. 29-es cikk a bizottsággal és a vonatkozó ellenőrző hatóságok tudatában vannak-e hatás súlyának és jelentőségének. Az alternatívák ügyét illetően, illetve azt a kérdést illetően mindennek milyen kihatása lehet az új megállapodásnak, ha megkötetik az vállalatokra, szerintem részben már válaszoltam azon garanciák vonatkozásában, amelyeket elő kell irányozni a bírósági ítélet fényében. Az administratív és jogi ö, fellebezés, az átláthatóság, a szükségesség bizonyítása, mindezek kritériumok tehát ki kell elégüljenek a garanciák révén, hogyha hatóságok felhasználnak vagy újra használnak fel adatokat. A bírósági ítéletnek köszönhetően és a, a bíróság, az Európai Bíróság eset jogának köszönhetően tudjuk, hogy a demokratikus társadalomban mi tekintető elfogadható kivételnek. Hát nem kell tehát kitalálnunk a, a, a spanyol viaszt, és nem, nem egyfajta kívánságlista összeállításra van szó, hanem ez egy már egy, egy megalapozott tudás, ami pedig a többi tagállam jogi keretéről való hatás illető kérdésre már megadtam a választ, azt hiszem részben. Ma egy korábbi szakaszában adások elmondta, hogy most kezdődött a munka, az elején tartunk e folyamatnak. Egy nagyon nagyra törő feladat nak fogtunk neki ezzel. A szerződéses eszközöket kell számba vegyük először, aztán a bíróság döntésének, ítéletének kihatását kell megvizsgáljuk a többi rendszer vonatkozóan, és látnunk kell, hogy a mai helyzet alapján még konklúzió nem született, ám a bíróság döntésének fényében nem dughatjuk fejünket a homokba, meg kell vizsgáljuk a Safe Harbor kérdéskörét, és jogi értelemben kell az EU-n kívüli adatátadások körét vizsgálni a bíróság ítélet fényében. Köszönöm szépen, asszonyom, köszönöm ezeket a válaszokat a K29-es csoport képviselője, remélem esetleg még el tud jönni hozzánk még egyszer. Jó lenne talán mondjuk január végén, csak azért, hogy lássuk, hogy milyen, hogyan alakul a helyzet, milyen fejlemények vannak. Megköszönöm még egyszer, hogy eljött hozzánk, és most a kollégáknak mondom, hogy rátérünk a következő napi rendi pontunkra, ez a 24-es napi rendi pont. A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint oper munkavégzés végzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei e, témájában. Most zajlik a tárgyalás, és rögtön meg is adom Cecilia Wikströmnek a szót, mert ő az előadója ennek a dossziénak, és kérem, hogy e, mondja el nekünk, hogy hogy állnak a tárgyalások, azt mondja, a szó. Uh, well, dear colleagues, it looks... Nos, kedves kollégák, úgy tűnik, hogy kiürül a terem, pedig nagyon, nagyon örömömre szolgál, hogy uh, jelenthetek a bizottság előtt, hiszen miután órákat töltöttünk azzal a trialógus során tárgyalásokkal, sikerült egy politikai megállapodás csomagra jutni minden fennmaradó kérdésben. Még vannak ö, technikai finomítások, amik még hátra vannak, de bízunk benne, hogy egy teljesen végleges szöveget tudunk tető alá hozni kedden. Tehát most még nem tudok szöveget adni, de politikai megegyezésre jutottunk. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek megköszönjem a munkáját, aki ebbe, a, ebbe az anyagba három év, vala, három év során belefolyt, és azt hiszem, hogy még mindig elakadna, még mindig elakadva lenne ez a tanácsban, ha nem dolgozunk ilyen nagyon jól össze. Szeretnék megköszönni minden munkát az árnyék előadóknak és a kollégáiknak. Kiváló csapatként dolgoztunk együtt az elejétől végéig a közös célok érdekében és szeretném megköszönni az Európai Parlament kollégainak, munkatársainak, a LIBE szakbizottság munkatársainak, különösen Rozának, az erőfeszítésének, Danielnek, az asszisztensemnek a munkáját, a türelmüket, amelyet irányomban tanúsítottak, és a munka során mutatott elkötelezettségük. És a bizottságnak is szeretném megköszönni azt, hogy fáradhatatlanul magyaráztak dolgokat, amikor arra volt szükség, és hogy kompromisszumra és kompromisszumkészséget mutattak, és a tanácsnak is, hogy számos elnökség során a munka végén a luxemburgi elnökség végül is felteheti a pontot az íre, nagyszerű munka a végén. Kemény csatákat vívtunk, de mindig is konstruktívan tudtunk együtt munk, együttműködni, és szeretném most fázolni magát ezt a csomagot. Először is az, hogy ez csomag, és nagyon sok hozzáadott értéket képvisel az unió számára, hiszen kutatókat, diákokat és gyakornokokat, önkénteseket is bele fogja emelni. A belső mobilitást erősíti és egyszerűsíti, diákok, kutatók és családtagjaik számára, családtagoknak is joga lesz dolgozni, amikor ugye az unióban vannak, és a diákok is fokozottabban hozzáférhetnek a munkaerőpiachoz. Egy olyan rendszert vezettünk be, amely lehetővé teszi a diákoknak és kutatóknak, hogy maradjanak legalább 9 hónapon át legálisan azután is, hogy befejezték tanulmányaikat, vagy befejezték azt a projektet, azért, hogy munkát találjanak, és így azt megszerzett tudásukat teljes mértékben ki tudják használni, és mi is a Európa maga javára tudja fordítani az így teremtett szellemi tőkét. Az óperekre is ki fog terjedni az irányelv hatája, még akkor is, hogyha ez egy ö, választható opcionális kategória. És most kerül sor először arra, hogy az operekre is kiterjed egy uniós jog, jogi eszköz, egy jogszabály. Tehát összességében az új irányelv segítségével ö, egyszerűbb lesz a tehetséges embereknek Európába jönni, és az, hogy közösen építsünk egy erősebb szebb jövőt, és mindannyiunk számára jólétet biztosítsunk. És azért, hogy ezeket a pozitív eredményeket elérjük, mi is egyetértettünk ugye a tárgyalások során, hogy be kell építeni a tagállamok által javasolt záradékokat, hogy megakadályozzák azt, amit ők visszaélésként neveznek. Észszerű intézkedéseket építettünk be ezek meg akadályozására. Én nagyon kritikusan által a tagállamok által nagyon is követelt akadályok ellen, de azt gondolom, hogy itt is, ezen területen is nagyon jó kompromisszumot tudtunk elérni. De természetesen lesznek olyan részek, amelyeket, amelyek közelebb áll a szívünkhöz, lesz olyan, ami kevésbé. De azt gondolom, hogy a pozitívumok messze ö, meghaladják a negatívumokat. A szándékunk arra irányult, hogy a menekültek abszolút kritikus helyzetét oldja meg, és ez az anyag az európai intézmények erejét hivatott demonstrálni többek között, hiszen egy ambiciózus jogalkotási javaslatot tudtunk letenni az asztalra a migráció területén, és ezt már a Valeta csúcson holnap is fognak, nagyon is fognak értékelni. És még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki belefolyt ebben a, jelentés, ebben a jelentésben a, a munkába, e, és még bele is fog a jövő keddi e, véglegesítésig, ameddig a csöve szöveget még csiszoljuk, és akkor tényleg azt gondolom, hogy ünnepelhetünk. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, mindenkinek köszönöm a türelmét is, és azt az érdeklődést, amit a jelentés iránt tanúsított. Ja, malheureusement, Köszönöm szépen, Wikström asszony. Hát nagyon sajnálom, de az árnyék előadók nincsenek most jelen. Kérdezem, hogy van-e még valaki a kollégák között, aki szót kér. Nem ez a helyzet. Akkor rá fogunk térni a következő napi rendi pontunkra, ez a 25-ös, és Csinicsi asszony ennek az előadója. A eljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok, és Csinicsi asszony most a, a legutolsó trialógusról fog beszámolni, ami 27-én, október 27-én volt Strasbourgban. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy ezt a lehetőséget megkapom, és beszámolhatok a legutóbbi trialógusról a tanácsban, ami a büntető eljárás során a hogy gyárlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szólt. Nagyon nagy erőfeszítéssel dolgoztunk. Én nagyon remélem, hogy sikerül majd egy közös szöveghez jutnunk. A legnehezebb szakaszban tartunk most. A trialógus elején ugyanis az a döntés született, hogy először azokat a cikkeket fogjuk tárgyalni, ahol úgy gondoltuk, hogy kevesebb nehézséggel találjuk magunkat szembe, és akkor így a leggyorsabban tudunk haladni, és aztán pedig majd később térünk rá a munkában azokra a cikkekre, amelyek nagyon amelyek nehezebbnek bizonyulnak, hosszasabb időt igényelnek, és komolyabb akadályt jelentenek, fogalmazzunk így. Általánosságban elmondhatom, hogy akkor is, hogyha megint sok akadályjal találtuk magunkkal szembe, a, még a legutolsó trialóguson is, azért úgy tűnik, hogy bizonyos cikkek esetében egy-két tagállam nagyon határozott és mozdíthatatlan álláspontot képviselt. Köszönetet kell, hogy mondjak a luxemburgi elnökségnek, mert nagyon aktívan dolgozott, nagyon igyekezett azon, hogy elérjük ezt a célkitűzést, hogy még az év vége előtt le tudjuk zárni a tárgyalásokat. Én is természetesen a kollégáimmal ezen dolgozunk, és ezért szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, az árnyék előadóknak is, és a saját kollégáimnak is, a következő trialógus egyébként 12-én csütörtökön lesz, és hát a titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani itt a szakbizottságban, mert nélkülök ez a nehéz munka és nehéz összetett munka nem valósulhatna meg. Most itt ugye a végső szakaszban vagyunk. Egyébként az eddig elvégzett munkával elégedettek lehetünk, több cikkel kapcsolatban sikerült már lezelni az eszmecserét, és szeretnék egy-két cikkre hivatkozni, amelyek szerintem nagyon nagy jelentőségűek. Például a 15-ös cikk ilyen, ahol sikerült bevezetni a kiskorúaknak azt a jogát, hogy elkísérhessék őket, mondjuk a szülők, és nem csak a az eljárás szakaszaiban, hanem az eljárás egyéb szakaszaiban is, nem csak a bírósági szakaszokban. Aztán pedig nem csak, hogy komoly ellenállásba ütköztünk a tanács esetében, hanem eredetileg az általános megközelítésben és az eredeti javaslatban sem szerepelt ez a lehetőség, és az Európai Parlament ragaszkodott ehhez, hogy a szülői felelősség gyakorlójának a bírósági tárgyaláson való részételhez legyen joga, és ez nagyon fontos győzelem mi számunkra. A másik pedig, amiről még beszélni szeretnék, a nyolcas cikk, mert ide beemeltük az orvosi, segítség, orvosi vizsgálathoz való jogot, és eredetel, eredetileg ez nem szerepelt a bizottság javaslatában, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt is nagyon jelentős eredménynek tekinthetjük. Nagyon jó munkát sikerült végezni itt a parlamentben és aztán pedig a trialóguson természetesen. Még egy-két dolog van, amely függőben van, és ezek között, hát mondjuk szerintem le fogjuk tudni majd, ezek közül meg fogjuk találni a konklúziót, a 10-es, a 11-es, 12-es cikkről van szó, amelyek a szabadsághoz való jogról szólnak, egyéb alternatív jelentkez, intézkedések, illetve szabadság megvonás esetén a különleges bánásmódhoz való jogról szólnak. A garanciákkal kapcsolatban azt hiszem megvan a megállapodás, és most az az erőfeszítés, hogy megpróbáljuk a szabadsághoz való jogra is kiegészíteni ezt, nem csak a szabadság elvonás esetére. És a legutóbbi ilyen technikai találkozók után azért optimista lehet, lennék, a következő tiralóguson remélem sikerül majd megállapodásra jutni a kiskorú magánéletének védelme életében is, és a kihallgatással kapcsolatban is. És hát a hatos cikk az továbbra is nehézséget okoz. Ugye itt az ügyvédigénybővételéhez való jogról van szó, én természetesen azt mondom, hogy amikor ugye kiskorúakról van szó, és azt itt többször e- emlegettem, hogy ugye nekem nagy tapasztalatom van ebben a témában. A kiskorúakról, ha beszélünk, akkor arra, arról mindenki arra gondol, hogy jó, hát ez a legkönnyebb, és közben pedig nem így van, olyan nehézségek merülhetnek fel, ahol szükség van jelentős garanciák bevezetésére és aztán természetesen a felnőttekre vonatkozó eljárásba is átkerülhetnek, tehát ez a hatos cikk az ügyvéd igénybevételéhez való jog egy olyan pont, amelyek, amelynek kapcsán a legnehezebb helyzetbe kerültünk, komoly akadályokba ütköztünk. A fő problémánk az volt, hogy a tanács nagyon ellenállt, nem akarták bevezetni a kiskorúak esetében azt, hogy kötelező legyen az ügyvéd segítségnyújtásának a lehetősége. És volt ugye ez az irányelv, access to a lawyer, ugye ez nem lenne problémás, hogy erre hivatkoznak, de hát az az irányelv is több olyan derogációt tartalmaz, amelyek biztos, hogy nem elfogadhatóak egy olyan irányelben, amely a kiskorúak jogaira vonatkozik a esetleges büntetőeljárásban. Tehát ugye tudjuk, hogy a kiskorúak kiszolgáltatottak, és ezért itt a kötelesség az, hogy a számukra a lehető legnagyobb védelmet biztosítsuk. De tényleg nagyon sokat dolgozunk, tehát azért dolgozunk ezen, hogy elérjük a célunkat, és az a célunk, hogy ugye ez itt megmaradhasson, és én azt kívánom, hogy a hatos cikk az így maradhasson, és hogy jó kompromisszumot találjunk, megoldást találjunk erre. Hát persze a minden tárgyaláson ez tipikus, helyzet, hogy esetleg megpróbálunk valami más cikk esetében rugalmasabbak lenni, mondjuk a kettes cikk esetében, annak érdekében, hogy itt a, ezt megkapjuk, amit a hatos cikkben szeretnénk. Én valóban azt kívánom, hogy az év végéig sikerüljön ezt lezárni, nagyon jó eredmény lenne, mert most lenne ez az első példa arra, hogy egy ilyen irányelv megszületik, ami ezen a területen a kiskorúak védelméről szól, és nagyon nagy várakozásokkal tekint ennek elébe rengeteg ország, úgyhogy igyekezzünk, hogy ebben az irányba el tudjunk mozdulni. Ugye mondom, még egyszer, hogy 12-én lesz egy trilógus, és, trialógus, és még egyet terveztek november 25-ére Strasbourgban, és hát természetesen közben rengeteg technikai találkozó, szakmai ülés és a koordinátorokkal és kollégákkal végzett munka. Be fogjuk dobni minden erőnket azért, hogy tényleg lezárjuk az év vége előtt ezt a munkát. Köszönöm. Euh, Megköszönöm Csinicsi asszonynak ezt a bevezetőt, és a kollégák ugye nem képviseltetik magukat olyan hatalmas számban, de én azt kérem, hogy legyen szíves küldje el esetleg nekünk ezt a kis összefoglalót, mert ez nagyon fontos, ahogy ön is ugye hangoztatta, hogy ez az első alkalom, hogy egy ilyenfajta jogszabály megszületik. Tehát nagyon fontos az ön munkája, és meg is köszönöm ezt. Most pedig, kedves kollégák, a következő napirendi pontunk egy jelentés, a bizottság jelentése még hozzá az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló Periklész program 2014. évi végrehajtásáról és eredményeiről. Ez egy olyan cselekvési program, akcióprogram, ahol képzés is van, információcsere, azért, hogy a hamisítás ellen védjük az eurót. A 331 per 2011-es rendelet vezette be ezt a programot, a méghozzá a következő időszakra, a 2020. december 31-ig tartó időszakra. Ennek a rendeletnek a 13-as cikkében, a 3-as paragrafusban szerepel, hogy a bizottság információkkal látja el az Európai Parlamentet és a tanácsot, az ered, a program által elért eredményekről. A jelenlegi, a mostani jelentés az erre a fel, ennek a feladatnak a megvalósulása, tehát a bizottság tájékoztatja a parlamentet a 2014. évre vonatkozóan, és megadom a szót a bizottság képviselőinek. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy a bizottságnak lehetősége van a Periklész program megvalósításáról referálhat itt a szakbizottságban, 2014-es munkánkról beszélünk. Először is szeretnék a, két, a 2020-as program keretében a Periklész program helyére rávilágítani, és hogy mely intézkedéseket hajtottuk végre 2014-ben, és mi várható még. De még ezelőtt nagyon fontos, hogy megosszam önökkel, megosszak önökkel néhány adatot, az euró hamisítása kapcsolatban. Az Európai Központi Bank adatai szerint 2012-2015 között megnövekedett számokat mutatnak, hogy mennyi bankjegyet hamisítanak, többet, mint korábban. Például a kukáért a legutóbbi információ szerint, amit nyilvánosságra hoztak júliusban, azt látjuk, hogy a 2015 első fél évében 450 ezer bankjegyet hamisítottak, amely 37%-os növekedést jelent 2014 első fél évéhez képest. Tehát ezt így lehet összehasonlítani. Másodszor ahogy azt, ami pedig az érmék hamisítását illeti, a számok itt is növekedő tendenciát mutatnak. Egy nagyobb ö, rak, szállítmányt foglaltunk le Nápolyban 2014 végén, ahol több százezer, kétszázezer hamisított e, euró e, érmét e, foglaltunk le, ezek Kínából érkeztek, Kínából származtak. Az érmék esetében, hamisított érmék esetében, ugye itt korlátozott az elektronikus megjelölés, és, és a, a minőségük javult is. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz ezeket mondjuk az automatáknál, vagy valamiféle egyéb automatáknál ezt észrevenni. A bankjegyeknél a hologramokat ingyen, ezt meg lehet venni, van a kínai honlapon, ezt egyszerűen meg lehet rendelni, és le is szállítják ezeket a fóliákat, nagyon olcsón még hozzá, és persze ezek után ezt a szervezetbűnözői csoportok fel is használják, hamisított bankjegyek készítésére. A 2014-es Európol adatok azt mutatják, hogy 1,2 millió hamisított bankjegyet foglalt le a rendőrség, és ezeknek az értéke 66 millió euróra rúg. Az Európol szokta jelentése azt mutatja, hogy tekintettel a az a, for, az, a forgalomra, az euró a leg leginkább forgalomban lévő pénzeszköz, éppen ezért célpontjává vált a szervezete a bűnözői csoportoknak, valamint nem csak hamisítják, hanem pénzmosásra is használják ezeket a hamisító, hamisított bankjegyeket. Az is fontos, hogy legyenek a periklészes hasonló képzési programok, amivel ezeket a több oldalról érkező fenyegetéseket el tudjuk majd hárítani. És szeretnék itt utalni az irányelvre, amelyet az Unió elfogadott, és a LIBE szakbizottság is megvitatott, a 2014 per 62-es, ami ugye arról rendelkezik, hogy védelmet kell biztosítani az eurónak és egyéb más valuták számára a hamisítással szemben, és administratív eszközöket is kell használni, például hitelesítést, annak érdekében, hogy ezt a fenyegetést hátrébb tudjuk szorítani. Most ez kicsit megvilágítja azt a hátteret, azt a kontextus, ami ben az unió az euró hamisításáról beszélünk. A, visszatérve a Pelikrész programra, ez egy csere és képzési program, maga a program 2001-ben indult, és kiterjesztették az előző 2013-ig tartó pénzügyi időszakról erre a 2014-20-as időszakra is, és valóban sajnos 2015-ben bővítették ki a 2020-as programot a nem eurózónához tartozó országokra, és éppen ezért 2014-ben még csak az eurozóna országai élvezhették ennek a programnak az előnyeit. Nagyon fontos dolgokról beszéltünk, 7,3 millió euróról beszélünk ebben az időszakban, és 2020. december 31-ig fogják meghosszabbítani. Modernizálták, korszerűsítették az előző szakaszhoz képest, és több műveletcselekvés vált jogosultá támogatása. Megváltozott a jelentési kötelezettség, ez azt jelenti, hogy sokkal rendszeresebben kell a periklészben elért eredményekről referálni és jelentést tenni és természetesen az egyik ilyen érintett szereplő, aki felé referálunk, az az Európai Parlament. És itt utalnék a 13-as cikkre, ez képviseli a 2014-es jelentés alapját. 2014-et illetően az a költségvetés, amelyet a Periklésznek eh, kiutaltak, 92.400 euró volt, és ennek a nagyobb részét el, le is kötöttük. 10 projektet finanszíroztunk belőle, 6 az illetékes hatóságoktól származik, három tagország, Olaszország, Spanyolország és Olaszország illetékes hatóságai kezdeményeztek, és ez mutatja, hogy ez a három ország az, amelyet legérzékenyebben érint, és ők használják leginkább a Pelikrész program rendelkezésére álló forrásokat. Négy projektet kezdeményezett maga a bizottság, és mind a tíz projekt részletei megtalálhatóak az első mellékletben, amelyet a jelentéshez csatoltunk. Szemináriumokat tartottunk, kollégák köz, kollégákat cseréltünk, és az egész világon érzékeny területeket vettünk gorcső alá, például Latin Amerikát, Csillében intézményépítő tevékenység volt, a Kolumbiában hoztunk létre egy pontot, euró és dollárhamisítási központot, aztán Albániára is fókuszáltunk, és Törökországra, mint kelet-európai pontokra, hiszen elosztási központoknak gondoljuk őket. 662 szakértő vett részt ezekben a programokban a résztvevők érkeztek mind uniós, mind unión kívüli országokból, de természetesen a többségük uniós tagországból érkezett. A résztvevők háttere jellemzően rendőrségi volt, tehát rendőrkollégák érkeztek, de egyre többen vettek részt más képzettségi szakmai háttérrel, például nemzeti bankok, központi bankok munkatársai, bírósági alkalmazottak, illetve pénzverdék kollégái is. Tehát, a, hogy összefoglaljam, 2014-ben több bíró és több ügyész vett részt a Periklész programban, mint korábban, meg mindig nagyon erősen alapul a regionális együttműködésre, arra, hogy képezzünk például a kokáért Kolumbiában rendőrkollégákat, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos példa, hiszen vannak kiemelt pontok, csomópontok, például Kolumbiában, ahol dollárt és e- eurót is hamisítanak, illetve rosszanak, és ezért fontos, hogy jelen legyünk ilyen távoli területeken is. És itt együtt működtünk az amerikai titkosszolgálatokkal is. Aztán 2014-e kapcsolatban szeretném kiemelni azt a tényt is, hogy diversifikáltuk a különböző tevékenységünket, különböző tanulmányokat készítettünk, amelyek azt vizsgálták, hogy milyen e, háttérre rendelkeznek az elkövetők, valamint olyanok, amelyek e, a további biztonsági elemeket próbáltak megvizsgálni, e, hogy milyen, miket lehetne alkalmazni az euró érmék gyártása során. A frankfurti konferencia, ugye ezt is mi finanszíroztuk 2015 elején került sor erre, az Európa Központi Bankkal és az Európollal karöltve. 170 szakértő vett részt benne, és 4, 40 nemzetiséget, 40 országot képviseltek, és megmutatta azt, hogy milyen fontos a nemzetközi együttműködés, ami a az együttműködést illeti, hiszen ez egy nemzetközi jelenség, és olyan partnerekkel is együtt kell működnünk, a, a, mint például, China, mint például Kínával, akik még nem ratifikálták a vonatkozó egyezményt, és ez nagyon fontos e, egyezmény e, lenne. A, a pénzhamisítás elleni küzdelemben, és elősegíteni a nemzetközi jogi együttműködést és egy országnak ugye meg kell védenie a külföldi valutát is pontosan ugyanolyan mértékben, mint hogy a saját valutáját védi. Tehát diszkrimináció mentességet írna elő ez az egyezmény, ez a lényeg. E, ez is, itt is a 2015-ös munkaprogram e, végrehajtásával kezdődött az idei év, megvizsgáltuk, hogy melyek legyenek a prioritások, ezt a központi bankkal, a tagországokkal és az Európollal együtt ö, ö, végeztük el egy szakértői csoportban, pénzszemesítési szakcsoportban, és 2015-re megállapítottunk prioritásokat, különböző műveleteket hajtottunk végre azon tagállamokkal, arra vonatkozóan, amelyeket leginkább és legérzékenyebben érint a pénzhamisítás, Európa déli kereti része, ahol ez egy komoly probléma, és lépéseket tettünk arra, hogy, hogy megvédjük az eurót harmadik országokban, például Dél-Amerikában, és jövőbeli lépéseket is megerősítettünk, amelyek Kína felé irányolnak. Jelenleg a bizottság nyomon követi, figyelemmel követi a 2015-ös munkaprogram végrehajtását, és mihelyt lesznek eredmények, természetesen azonnal közölni fogjuk ezt a parlamenttel és a tanácsa is. Azt gondolom összességében a, két, a Parla, Periklis 2020-as program nagyon hasznos eszköz, hatékony eszköz a pénzszámosítás elleni küzdelemben. Köszönöm szépen a figyelmet! Il n'y a que deux collègues dans la salle. Uh, votre... A teremben most ketten vannak, sajnálatosan az önbeszámolója rengeteg hasznos részletet tartalmazott. Én nagyon sajnálom, hogy ilyen kevesen vannak. Nem tudom, hogy Csinicsi asszony vagy Aguilar úr hozzá kíván-e szólni. Tessék, Csinicsi asszony. Igen, elnök asszony, azt mindenképpen el kell mondanom, hogy nagyon megköszönöm a bizottságnak ezt a beszámolót, ezt a jelentést. Rendkívül fontos ez a mi számunkra és én is a munkám egy részét, az időm egy részét erre fogom szánni, mert ez nagyon fontos, és hát szüksége, szükségünk lenne mondjuk akár háromszor annyi időre, hogy az összes eseményt és fejleményt követni tudjuk. Több különböző aspektus van egyébként itt, amire érdemes odafigyelni. Az első ugye ez a technikai, a műszaki aspektus, a másik pedig a jogi, plusz a vizsgálatok, a nyomozás, a harmadik dolog, és itt megint mire van szükség? Arra, hogy együttműködjenek a tagállamok egymással, nem csak az Európai Uniós tagállamok, hanem az EU-n kívüli országok is. Ezt is hallottuk a beszámolóban, mert sajnos ugye ott is megjelenhet a hamisítás, megjelenhetnek a hamisított pénzérmék és bankjegyek, és ahogy utalt erre a kolléga, hát valószínűleg ez a legnehezebb dolog, ami, amivel szembe kell, hogy szálljon az embernek. Hát ugye mindig lehetséges lesz az eurót ugye hamisítani, hogyha ezt valaki nagyon akarja. tehát meg kell vizsgálni ezt technikai szempontból, műszaki szempontból, ugye nyilván a pénz, érmék és bankjegyek előállításának szempontjából, illetve az együttműködés lehetőségei szempontjából, hogy hogyan lehet igazságügyi együttműködést, illetve a rendőri szervek együttműködését elérni, és én nem csak az Europolt vagy az Eurojustot említeném, hanem azt, hogy az egyes országok működjenek együtt egymással, és a Periklész program például ezt segíthetné, nem tudom, hogy esetleg még ennél valami konkrétabbat javasolhatnánk, tehát mondjuk egy konkrét képzést az ágazatban érintettek számára, vagy a rendőrségi, a rendőri erők számára, és így tovább, de például szerintem igazságügyi téren arra is lehetne figyelmet fordítani, hogy ez sajnos egyre növekvő probléma, tehát egyre több ö, hamisításra derül fény, és egyre inkább figyelmet kell fordítani erre. Nem tudom, hogy itt is esetleg ugye érdemes lenne -e az együttműködést szorosabbra és erősebbre fogni, ugyanez igaz mondom a nyomozásra, és még egyszer megemlítem, hogy nem csak az Európai Uniós tagállamokkal, hanem a harmadik országokkal is. Köszönöm, Csinicsi asszony. Nagyon sok kérdést kapott most az előadónk Csinicsi asszonytól, úgyhogy megadom a szót a válaszadáshoz. Yes, I think... Um... Nagyon örülök, hogy megemlítette ezeket a pontokat. A együttműködés tekintetben. Éppen ezért a pedig, éppen ez van az, hogy a pedig cselekvés egyre inkább a bíróság együttműködés célozzák. Ezeket szeretnénk társfinanszírozni is, személyzet szakemberek cseréjét, de, de gyakorlati workshop-szerű tréningeket is segítve a hatóságokat, amelyek részt vesznek ebben a munkában, az együttműködésben. Örülök a Frankfurti nagy konferenciának is, amely az ICP ad otthont, nagyon sok ügyészségi is tisztviselő és ügyész vesz részt. Nem csak EU tagállamok részéről, hanem például Perúból és Kolumbiából is. Tehát szükség van erre bírósági szinten is, igazságügyi szinten is, tekintve azon nemzetközi dimenziókat, amelyeket említettünk. Ami a rendőrség együttműködést illeti, nagyon örülünk annak, hogy például az olasz csendőrség, a Carabinieri különféle személyzeti cserét, cseréket tervez a nyugati Balkán, Albánia államok hatóságaival együttműködve, képzéseket szervezve, az együttműködés mélykéntjét feltárva, technikai, taktikai tréninget nyújtva, és persze a nemzeti központi irodákat minden tagállamban be kell inteni a Genfi Egyezmény alapján, a világ minden országában persze a Genfi Egyezmény aláírása között, amelyek a nyomozásokat kell koordinálják a, a hamisított érintett tagállam vagy államban is, meg a nemzetközi működés kereteikben szélesebb körben. És a Periklésznek az egyik feladata, és ezen cselekvéseket arra kell használjuk, hogy az együttműködést javítsuk technikai szinten is, meg a jogi szinten is, jogi területen is. Köszönöm, Nó Most pedig a napirend utolsó pontjához érkeztünk, mely nem más. Elég különös téma, Jambaszki úr két kérdést tesz fel a bizottságnak. Az egyik, az első, június 18-i keltezésű, a második pedig július másodikai. Eddig nem kaptunk a bizottságtól választ ezekre. Jambaszki úr most nem tudott eljönni ma délután, így aztán a bizottságot illeti a szó, hogy kifejthessék, mi is folyik ebben az ügyben, És miért akkor Pugyámbaszki úr választ? Ezt kérem magyarázzák el. Ki az, aki a bizottság részéről válaszol majd? Ön? Parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság nevében én adok választ. Először azt szeretném tisztázni, hogy a, a, amennyire mi eh, tájékozottunk, az írásos válaszokat már kiküldtük. Arra a kérdésre, a 10.664-es számúra októberben, és a 99.71-re pedig október 21-én küldtük el a választ. Az első kérdés, amelyre október másodikán válaszoltunk, Azok a kérdések, amelyeket a tisztelt képviselő megfogalmazott, egy interjúra alapozott, melyet az olasz miniszterelnök a politikai megalap megállapodás elérése előtt adott, mielőtt megállapodtak volna a realokációs kulcsokról a tanácsban, és ekkor még úgy állt a dolog az interjú idején, hogy nem lesz megállapodás a tanács 40 ezer, illetve 140 ezer embert érintő realokációs ügyében. Azóta azonban megszületett a politikai megállapodás, júliusban ugye a 40 ezer emberre vonatkozóan, szeptember 11-én formálisan is elfogadták ezt, és egy további megalapodás körvonalazódott 120 ezer további ember újraelosztásáról szeptemberben. Tehát akkor úgy tűnt, hogy, hogy a miniszterelnök afelől spekulált, hogy mit tesznek az olaszok majd akkor, hogyha nem lenne politikai megállapodás, nos, erre alapozott a kérdés, holott azóta a helyzet változott, ezek a spekulációk ugye azóta okafogyottá váltak. Akkor válaszolhatok most a második kérdésre azonnal, vagy? No, a második kérdés tárgya a bulgáriai helyzet volt, a tisztelt képviselő azt kérte, hogy Bulgáriával szemben ugyanúgy járjanak el, mint Görögországgal és Olaszországgal szemben a realokációs javaslat ügyében. Válaszunk lényegileg abban állt, hogy rámutattunk, hogy a bulgáriai helyzet jelenleg nem vethető össze sem az olaszországi, sem a görögországi helyzettel, különös tekintettel a szabálytalan migránsok számát illetően. Ilyen értelemben a tisztelt képviselő elé tárnám azokat a legfrissebb adatokat, amelyek a szabálytalan migránsok számát ról szólnak Bulgáriában, ez szerint január és november között ez évben 26 ezer személyt fogtak el szabálytalan határ átlépőként a bolgár államhatáron. Ez összevetve az olasz és görög sokkal nagyobb számadatokkal nem ad ugyan összevethető számadatai nincsenek, de Görögországban 630 ezer fölött van ezeknek a száma, Olaszországban pedig 140 ezer. Tehát más léptékűek ezek a számadatok mint a bulgáriaiak. De a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a bulgáriai helyzetet, mint minden tagállam helyzetét, és készen áll arra, hogy hasonló relokációs mechanizmusokat készítsen elő, hogyha sürgőségi helyzet adódik, olyan helyzet, olyan jellegű, mint a másik két tagállam, amelyek kénytelen volt szembesülni. Thank you. Merci, uh, Monsieur Dzsambaszki. Köszönöm. Dzsambaszki úr nincs itt, de az asszisztense jelen van. Kérem, hogy jegyzetelje a választ és küldje el Dzsambaszki úrnak. A napi rendünk végéhez értünk, úgy tűnik, a következő ülésünk 16-án lesz, november 16-án Brüsszelben. Mindenkinek kellemes estét kívánok! Köszönöm.